Morgen. Eröffnen und darf... Szeretném megnyitni az ülésünket. Üdvözlöm valamennyiüket a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülésének folytatásán. Folytatjuk a 9-es napi rendi ponttal, ez egy külön jelentés, a 2011-es mentesség témájában a szubszaharai afrikai élelmezés biztonságot elé nyújtott uniós fejlesztési segélyek eredményessége. Az előadó Bud Stas és a számbevőszék külön jelentését Veszperg úr koordinálja. Külön üdvözlöm a mai napon, hogy eljött körünkbe, és Veszperg úrnak meg is adom a szót önnek rögtön első hozzászólóként. nicht, die Úgy tűnik a technika nem működik, de mégis működik. Elnézést kérek. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Röviden ismertettem ennek a teljesítmény auditnak a főbb tanulságait, amit a számvevőszék végzett, az Európai Unió szubszaharai élelmiszerbiztonsági segélyezésével kapcsolatban. Először is az élelmiszerbiztonságról élelmezés biztonságról beszélnék minden előtt. Úgy tűnik, hogy egy milliárd ember éhezik a világon. jól tápláló élelmiszerek nem állnak rendelkezésre ennyi ember számára az élelmezés biztonság különösen súlyos probléma a szubszaharai Afrikában, ahol 239 millióan, vagyis 30% szenvedett nem megfelelő élelmezés meg 2010-ben a 2002-2010 közötti időszakban az EU összességében 3,1 milliárd eurót nyújtott a szubszaharai élelmezésbiztonsági fellépésekre az EDF-en, a fejlesztési alapon keresztül. Három tematikus eszköze is van az Európai Uniónak. Az egyik az úgynevezett élelmezés biztonsági költségvetési tétel, FSBL, ami a rövid távú élelmezési segély országszintű megvalósítását szolgálta, illetve hosszú távú pénzügyi és technikai segítségnyújtást például vetőmagokat, eszközöket és más termelési segítséget. A második speciális eszköz az élelmezés biztonsági tematikus program amely mezőgazdasági technológiákat fenntartható természetkezelést, ökoszisztémakezelést támogat, és a 2008-as élelmiszer ár megugrás következtében alakult ki a Food Facility, mint harmadik eszköz. Mielőtt a konklúziókról beszélnék, magáról az auditról számolnék be. A számbevőszék azt mérte fel, hogy az EU fejlesztési e, segély az élelmezés biztonság terén e, hatékony-e, és ehhez elemezte a e, az EU fejlesztési segélyeit, illetve a szükségleteket a különböző országokban arra fókuszált az átvilágítás, hogy van-e megfelelő élelmiszer, hozzá lehet-e férni, illetve megfelelő a tápértéke annak, három országban a helyszíni látogatást is tett a számbevőszék Etiópiában, Malaviban és Ruandában, és 13 ország esetében mélyreható elemzés történt. A konklúzió az, hogy a szubszaharai térségben az EU élelmezési segélye alapvetően hatékony és jelentős kontribúciót jelent az élelmezés biztonság terén nagyon jelentős nemzetközi szerepvállaló az EU, az élelmezés biztonság szempontjából egy sor szubszaharai afrikai országban, és hatékony támogatás nyújt az élelmiszerek rendelkezésre állása hozzáférés terén egyaránt. Jól kiegészíti egymást az EDF és a költségvetési speciális tétel, a Food facility pedig viszonylag rövid idő alatt sikerült felállítani. Az EU eh, fellépései alapvetően eh, jól tervezettek, és eh, elérik a kitűzött célok nagy részét. Ugyanakkor egy sor területen lehetne javítani a hatékonyságot. A bizottság a legtöbb alultáplált lakos nak otthont adó országokra összpontosított, ugyanakkor eh, más országokban is eh, krónikus élelmiszer, eh, élelmezésbiztonsági problémák vannak. A Food Facility a 2007-2008-as élelmiszer árválság nyomán jött létre, de nem tudja kezelni a hosszú távú áringadizást az élelmiszer rendelkezésre állása és az élelmezéshez való hozzáférés prioritásait kezeli megfelelően az EU segély, az EU támogatás, ugyanakkor a tápértékkel nem foglalkozott eleget az Európai Bizottság sokszor nem elég világosak a célok az EU fellépéseinél, és csak az intervenciók fele esetében mondhatjuk, hogy azok fenntarthatóan működnek. Egy sor ajánlást is tesz az Európai Bizottságnak és a külszolgálatnak a jelentés 2013 utáni időszakban a bizottság és az Európai Unió külügyi szolgálata struktúrált értékelést kell, hogy végezzen az élelmezés biztonsági helyzetről, a különböző országokban. A bizottságnak és a külügyi szolgálatnak valószínűleg más fejlesztési partnerekkel együtt eh, meg kell vizsgálnia annak a megvalósíthatóságát, hogy egy állandó eszköz jöjjön létre a sürgős kiegészítő intézkedésekre e, potenciális élelmiszerválságok esetében. A bizottságnak és a külügyi szolgálatnak prioritást kell biztosítaniuk a e, tápláló élelmiszereknek, e, együttműködési stratégiát kialakítva az Európai Bizottságnak a fellépések célkitűzéseit úgy kell meghatározni, hogy azok megfelelően pontosak és teljesítménymutatók alapján mérhetőek legyenek. Biztosítania kell, hogy a kockázatokat jobban mérjék fel, és így a célok teljesíthetőek legyenek az Európai Bizottságnak jobb támogatást kell nyújtania a mezőgazdasági és szociális transferprogramok pénzügyi fenntarthatóságához. A bizottságnak nagyobb hangsúlyt kell helyeznie az effektív, hatékony mezőgazdasági szolgáltatásokra, illetve a betakarítás utáni infrastruktúrákra és a vidéki hitelezés fejlesztésére és a e, felhasználók e, jövedelem e, képességeit is növelnie kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Westberg úr, hogy áttekintést adott a külön jelentésről. Most pedig Bac Stans Köszönöm szépen. Kedves kollégák, köszönetet mondok Úgy gondolom, ez egy olyan külön jelentés, ami nagyon konkrét, ezzel tűnik ki, és súlypontokat jelöl ki a további tevékenységünkhöz. A külön jelentésnek ez a célja egyébként azért születnek, hogy ne papíron maradjanak, hanem hogy konkrét akciók legyenek levezethetőek belőle. Örülök annak is, hogy Veszperg úr a fejlesztési segélyekkel foglalkozó bizottságban is bemutatta a jelentését. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt, ebben a szakbizottságban is dolgozom, de a fejlesztési szakbizottságban is, és eznek külön jelentősége van, hiszen ott foglalkoznak a témával aktívan. Tehát azon képviselőknek is tudni kell erről, akik folyamatosan foglalkoznak ezzel a területtel. Köszönöm tehát Veszberg úrnak a többszöri bemutatót. Az általános következtetés az, véleményem szerint, hogy a szubszaharai Afrikának nyújtott segítség összességében hatékony, de lehetne ezt jobban is csinálni, és ezeket a pontokat emelik ki a jelentésben. Külön örülök annak, hogy ahol az élelmiszerellátás biztonsága a fejlesztési támogatásoknak egy fontos része, ott elmondhatjuk, hogy olyan célokat kell kitűzni, hogy konkrétan segítsünk az ott élő embereknek. Egyébként számokat hallottunk ebben az összefüggésben. Egy nehézség van ezen a területen, és itt kérdezem az Európai Bizottságot is, és a tagállamokat is. Van ez a tizedik terület, ahol a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés fontos, viszont a tizedik ilyen alap kevesebb súlypotot tartalmaz, mint a korábbiak, mint például a kilencedik. Ez pedig nem felel meg a célkitűzéseinknek a másik pedig az élelmiszereletes biztonságát külön ki kéne emelni, fontosabb célként kéne megjelölni, és egyébként úgy tudom, van itt egy képviselője a fejlesztési alapnak is, tehát szívesen várjuk a választ. Ami a stratégiai dokumentumokat illeti, azt hiszem jobban kell koncentrálnunk az élelmiszerellátás biztonságára. Erről szeretnék valamit hallani. Mit lehet itt konkrétan tenni? Van egy dolog, hogy elemzünk, másik pedig, hogy megváltoztatjuk konkrétan a dolgokat. Ez a jelentés egyébként rámutat arra, hogy ne dolgozzunk párhuzamosan. A különböző politikai területek egymás mellett dolgoznak természetesen. A mezőgazdasági szakbizottság érintően van a fejlesztési alap, aztán van a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság, van nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó biztosunk, aztán van egy fejlesztési politikánk is természetesen. A nagy kérdés most az, hogy ezek illeszkednek-e egymáshoz, harmonizálnak-e egymással. Helyenként az a benyomásom, hogy hiányoznak azok az elemek, amelyek a kooperációt szolgálnak. Időnként jól megfogalmazzák a célokat, de a koordináció során sok minden elveszik. Éppen az élelmiszerelátás biztonságában a donorokkal kell együttműködnünk a helyszínen, de a kormányokkal is együtt kell működnünk helyszínen, hiszen vegyük, itt van Afrika, Afrikában nagyon komoly potenciál van, hiszen Afrikának önmagát kéne tudnia ellátni, sőt másoknak kéne neki szállítani. Azt is tudjuk, hogy erre miért nem képesek pillanatilag, hogy milyen problémák vannak ott. Ez nagyban összefügg a helyszín problémáival, a nyugtalanságokkal, a háborúkkal, a folyamatos békétlenséggel, hiányzik az infrastruktúra, nem tudnak tárolni, raktározni, és ahol még össze is jön a betakarítás, ahol van élelmiszer, ott is az a probléma, hogy megromlik ez az élelmiszer, egyszerűen nem tud eljutni a piacig, nem tud eljutni az élelmiszer a fogyasztóig, aki megvenné és elfogyasztaná. Aztán a külön jelentés egy további, nagyon fontos következtetése az, hogy mi a helyzet a food facility az élelmiszerellátási eszközzel. Azt gondolom, hogy a food facility és az új tervek között komoly feszültség van most amikor, tehát az EDF esetében nagyon ingadoznak az árak a kínálati oldalon, és ez kihatással van az emberek életére is. Tehát itt is fel kell tennem a következő kérdést. Ha megnézzük a helyzetet, mit kíván az Európai Bizottság tenni annak érdekében, hogy ezt az említett rést betömjük, aztán a növekvő árak. Ugye egyrészt ingadoznak, másrészt pedig növekszenek az árak. Mit tudunk kezdeni, hogy ez ne legyen ilyen gyors? Aztán egy további fontos következtetés a programok fenntarthatósága. Nyilvánvaló fontos, hogy elérjünk valamit, és ez sikerülhet is adott esetben, de ha ez nem tartós eredmény, akkor bizony ez csak egy csepp a tengerben, és minden elpárolog. Vagyis folyamatosan minőségi programokat kell kialakítani, amelyek tartósan működnek. Időnként azt halljuk, hogy azért ingadozó ez a minőség is, amit itt sikerül elérni. És mérhetővé kéne tenni a célokat éppen ezért. Mérhetően kell megfogalmazni őket, ehhez eszközrendszerre van szükség. Támogatom egyébként azt az öt ajánlást, amit a számvőszék megfogalmazott a jelentésében. Az Európai Bizottsághoz fordulok a kérése, hogy igyekezzenek válaszolni a felvetett kérdésekre. Oké, okay, Dank. Köszönöm szépen. Az előadónak két kolléga jelentkezett. Mathieu kolléga, parancsoljon. Merci, Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek az előadóval és a számvevőszék eh, képviselőjével, ami a helyzet értékelését és eléggé pozitív értékelését illeti, és az, hogy még van hely a javításra. Eh, a az előadó tervezetében a harmadik bekezdésben a számvevőszék első megjegyzésére reagál, miszerint nem veszi az eléggé figyelembe az élelmezés biztonságot, amikor a fejlesztési alap prioritásait kidolgozza. Két dolgot emel ki. Egyrészt az élelmezés biztonsági költségvetési tételt re nem helyez elég hangsúlyt, és nincsen megfelelő harmonizáció az alappal. Ez lehetővé teszi, hogy egy adott hely nél a fellépés hatékonyságát lehessen értékelni, és különböző eszközöket kell összehangolni, hogy ugyanazon területet tudják lefedni. A számvevőszék jelentése kiemeli, hogy ami a költségvetési tétel és a fejlesztési alapból felhasznált összegek harmonizációt illeti, ezen még lehetne javítani. Bizonyos országok mindkét eszközből kaptak finanszírozást az élelmezés biztonságra. És szeretnénk, hogyha elmagyaráznák, hogy milyen munkamódszert alkalmaznak azért, hogy ezen két eszköz célkitűzéseit megfelelően lehessen integrálni. Ami az élelmezési alap eszközét illeti, és a fejlesztési alap finanszírozását illeti, 17 ország 96-tól 2006-ig használta fel ezt az összeget, és ennek 2007-től 13-ig pedig 12 ország. Ezen célkitűzés a millenáris fejlesztési célkitűzések között is szerepel, és 2010 márciusában is felhívták rá a figyelmet. A bizottság a válaszában be kell, hogy vallja, hogy rendszeresebben, szisztematikusabban kell foglalkozni ezzel a célkitűzéssel, más elemeket is figyelembe kell venni, nem csak az éhezést. Azt gondolom, hogy ez egy alapvető bírálat, hiszen jelenleg láthatjuk, hogy az Európai Unió mennyire hatékonyan tud fellépni az élelmezés biztonság területén. Úgy tűnik, hogy ez egy globális élelmezés biztonsági stratégia részét képezi. A bizottságnak pontosabban kellene válaszolni arra, hogy hogyan lehetne célzottabban kezelni ezt a kérdést. Hogyan lehet a prioritás élvező területeket kiválasztani, és a bizottság hogyan tervezi jobban figyelembe venni az élelmezés biztonság kérdését a 2013 utáni tervezési időszakra. Hogyha ezen feladat más donorok felépését is figyelembe vette a világ többi területén, ezt is ki kell emelni. És lenne még egy pozitív megjegyzésem is, a számvevőszék általában Ruandával, Etiópiával és Malawival kapcsolatban pozitív értékelést adott. Köszönöm. Excuseer. Ja, u hebt gezien, eh, de heer Teurer is ondertussen verdwenen, dus ik... Elnök, mint láthatják, az elnökünk eltűnt, úgyhogy most én fogom elnökölni az ülést, ugyanakkor én vagyok az előadó is, úgyhogy úrnak adom meg a szót. Röviden és kiegészítve azt, amit a kollega mondott, sajnálatosnak tartom, hogy nem foglalkoznak a jelentésben a tagállamokkal való koordináció kérdésével, ugyanis a fejlesztésben nagyon hasznos lenne a koordináció, minden esetre úgy gondolom, hogy az Európai Parlament, és miért ne a nemzeti parlamentek, illetve a számbevőszék és a nemzeti számbevőszékek együtt vizsgálják meg az Európai Unió és a tagállamok fellépését az éhénység témájában és más területeken, ugye nem csak az Európai Unió létezik Európában, úgy gondolom, hogy az ilyen kezdeményezéseknél a tagállami koordinációt is fel kell vetni, hiszen nagyon jelentős összegeket fordítanak és segélyezésre a tagállamok. Er eh, van-e valaki más, aki hozzá szeretne szólni? Greszle asszony? Greszle asszony az utolsó, aztán átadom a szót a bizottság. Köszönöm, Bárt. Azt gondolom, teljesen igazad van, hogy ez egy részletekbe menő jelentés, sok információt tartalmaz. Csak azt nem mondja meg, hogy hogyan tudunk kilépni ebből a nagyon nehéz helyzetből, hiszen sok éve megállapítjuk ezeket a dolgokat, hogy alapvetően bíráljuk az eredményesség hiányát. A kérdés most az, hogy most mit csináljunk olyan sok pénzt költöttünk már el ott, és gyakorlatilag a helyzet folyamatosan romlik. Nem vagyok elégedett vele, és a számövőszéket is arra kérem, hogy az, ahhoz is szóljon hozzá, hogy kívánnák a, az alapokat megváltoztatni, és amíg a piacokat nem nyitjuk meg, ebben igazad van, addig csak alamizsnát osztogatunk. És komolyan az az érdekem, hogy problémát oldjunk meg. A sajátunkat, meg mások érdekében is. Hát ami itt az asztalra került, ezzel csak részben vagyok elégedett, hogy úgy mondjam, egy kicsit nagyobb erőfeszítéseket is lehetnénk, további válaszokra, lépésekre is szükség van. Köszönöm szépen. Ez most egy bírálóbb hang volt. Halken úr, a DEFCO képviseletében van jelen, akkor igyekszik megvédeni a bizottságot? Parancsoljon. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is pár szót szólnék az élelmezés biztonsági helyzetről, és arról, hogy hogyan alakult a helyzet azóta, hogy a számvevőszég a jelentését közzétette. Először is a szemvevőszék jelentése óta a bizottság tovább támogatja az ilyen jellegű kezdeményezéseket egyebek mellett azért, hogy az afrikai, Afrika szarvában és a száhelővezetében kialakult éhénység ellen fel lehessen lépni. Továbbra is a biztonsági kérdések megzavarják az élelmezés biztonsági fellépést. Ami a szemvevőszék jelentését illeti, szeretnénk kiemelni, hogy kiváló munkát végzett a szemvevőszék, és hogy a bizottság egyetért a legtöbb megjegyzéssel, amely a jelentésben szerepel, és ezen jelentést felhasználtuk arra, hogy bizonyos intézkedéseket felgyorsítsunk, ami azt jelenti, hogy a szemvevőszék néhány ajánlását már most is végrehajtjuk. Szeretnék visszatérni néhány kiemelt pontra. Először is, ami az élelmezés biztonság jelentőségét illeti az európai együttműködésben és az európai fejlesztési támogatásban. Tematikus pontként elmondhatjuk, hogy sajnálatos, hogy a geográfiai földrajzi eszközökön belül, ami az országokat, országok számát illeti, ahol az élelmezés biztonság különös szerepet kapott, csökkent a 2006 előtti és 6 utáni időszakban. Nézzük meg, hogy mi is a helyzet. Itt azon országokról van szó, amelyek leginkább a koncentrációs ágazatokat kiválasztotta ezen területen, meg kell nézni, hogy az EU-ban milyen lehetőségek vannak erre. Ennek ellenére, a helyzet ellenére az AFSI kezdeményezés keretein belül a bizottság a legfőbb szponzora az élelmezés biztonság kérdésének, tehát még az Egyesült Államoknál is jelentősebb szponzora. Nem mondhatjuk azt, hogy minden tőlünk tehetőt megtettünk, de azt sem lehet mondani, hogy teljesen mellékesnek tartanánk ezt a kérdést. Szeretnék most rátérni néhány kérdésre, és arra, hogy hogyan szeretnénk az ajánlásokat végrehajtani. Az első pont arra vonatkozik, hogy hogyan veszük figyelembe az élelmezés biztonsági kérdéseket a pénzügyi perspektívákban 2014 és 2020 között. A számvevőszég azt javasolja, hogy struktúráltabban kell elemezni a krónikus élelmezés biztonsági kérdéseket. A bizottság egyetért ebben, és valóban az összes fejlődő ország helyzetét értékelni fogjuk, azért, hogy be tudjuk azonosítani azokat, ahol krónikus élelmezés biztonsági élelmezés bizonytalanság áll fenn. 50 mutatót használunk, ennek segítségével 52 országot sikerült azonosítanunk. Nem tudom, hogy ezt a képernyőn látják-e is, de 52 országot sikerült így azonosítanunk, ahol krónikus élelmezés bizonytalanság áll fenn és a Europaid, és Sullivan úr, aki a az EAS Chief Operating officer -e, a fejlődő országokkal közösen kidolgozták azt a módszert, amelynek segítségével lehet biztosítani azt, hogy a szponzorok és a fejlődő országok is figyelembe vegyék ezt a krónikusan kialakult helyzetet. Bizonyos kérdésekben, amelyet a számvevőszék emelt ki, például ami a fenntarthatóság a hatás fenntarthatósága és a mutatók hosszú távú felhasználásának a kérdését illeti, a bizottság bizonyította, hogy képes arra, hogy az ilyen élelmezési válságokra megoldást nyújtson, és megfelelő költségvetési tételeket tudjon felszabadítani. Hogyha megnézzük európai szinten, hogy milyen gyorsan sikerül bizonyos helyzetekre reagálnunk, akkor ezt mindenképpen pozitívomként lehet kiemelni. De alapvetően itt az élemezési válságok következményeire reagáltunk, tehát a legkiszolgáltatottabb személyeknek segítettünk abban, hogy ezen válságban megoldást találjanak és túléljék az adott éhénységet az ilyen rövidtávú fellépésnél valóban mindig felmerül annak a kérdés, hogy ez mennyire fenntartható ez a fellépés. Ezért célja a bizottságnak az, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon az adott válságok okainak a kezelése. Erre vezethető vissza egy új politikának a kidolgozása, amelyet október 3-án fogadott el a bizottság. Ez a az ellenálló képességgel kapcsolatos program az élelmezési válságok idején. Tehát a célunk az, hogy az eddigi a következményekkel való foglalkozás helyett most az okokkal is foglalkozzunk, és ezért minden szinten segíthessünk az érintetteknek, hogy az adott válságra megoldást találjanak. Tehát nem csak a legkiszolgáltatottabb háztartásokról van szó ezen új fogalom mögött konkrét példákat is találhatunk, amelyek bátorítóak. Nézzük meg Niger kérdését. Ezt az országot érintette a Száhelővezetben leginkább a válság, és láthatjuk, hogy egy rendkívül voluntarista politikának köszönhetően Niger az az ország, ahol a leginkább sikerült a válságra megoldást találni, és olyan beavatkozási eszközöket adtunk a kezükbe, amelynek segítségével saját maga is fel tud lépni a válság ellen. Egy további kérdés merült fel, mi szerint megfelelően együtt kell működni a szponzorokkal. Valóban ezt a pontot is kiemeltük, tehát ez az elemzés, amiről már beszéltem eddig is, közös az EU tagállamai és a Kodevben megjelenő tagok között, miszerint a krónikus élelmezés bizonytalansággal küzdő országokkal kapcsolatban nem csak a bizottság, hanem a különböző szponzorok véleményét is koordinálni kell. Két dolgot szeretnék még kiemelni, az egyik a magánszféra, a másik pedig a finanszírozáshoz való hozzáférés kérdése. Ami a gyermekek alultápláltságát illeti, ez egy olyan probléma, amely nagyon régóta létezik és ismeretes, de nem ismerjük megfelelően. A 2008-as ANSET jelentés, amely egy tudományos, rendkívül elismert tudományos folyóirat, kiemelte, hogy milyen rendkívül káros hatása van a krónikus alultápláltságnak egy gyermekre, és rendkívül nehéz a jeleit megtalálni ezen krónikus alultápláltságnak, hiszen az érintett gyermek nem feltétlen sovány, és nem látszik annyira fizikailag rajta, hogy ilyenben szenved. 170 millió gyermek krónikusan alultáplált jelenleg, és a becslések szerint 3,5 millióan halnak ebbe bele. Ez valóban hihetetlen szám, és hogyha megnézzük, hogy azok, akik túlélik ezt, náluk pedig igen nagy a kockázata annak, hogy nem tudnak teljes mértékben fejlődni, tehát a krónikus alultápláltságnak visszafordíthatatlan következményei lesznek a gyermek fizikai és lelki fejlődésére. Ezen kutatási elemeket figyelembe vettük, és ezért elindítottunk egy elemzést arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezen helyzet ellen globálisan fellépni. A bizottságnak nagyon fontos szerepe van a SCAN, a Skilling Undernutrition Screening Undernutrition programjában, rendkívül aktívan fellép a bizottság. A Lead Group tagja a bizottság, és amely ezen kezdeményezést vezető 25 szemét illeti, a londoni csúcs meghatározta az ezzel kapcsolatos célkitűzéseket, mi szerint 7 millió embert szeretnénk 2025-ig A célkitűzés az, hogy 7 millióra csökkentsük 2022-ig az érintett gyermekek számát, és ezzel kapcsolatban részletes programot kell kidolgozni. Az utolsó pont pedig az, hogy a magánszférát jobban be kell vonni ezen akciókba, és tudjuk azt, hogy a magánszférának formális és informális szerepe is van, rendkívül fontos szerepe ezen országok mezőgazdasági termelésében. Afrikában az afrikaiak által felhasznált megtermelt élelmiszerek aránya egyre csökken, tehát korábban saját maguk által megtermelt élelmiszert fogyasztották, most ez már csak 30 százalék, és ez azt jelenti, hogy 25-28 milliárd dollárnyi élelmiszert importálnak. És természetesen ez a hagyományos ország támogatási eszközökön keresztül is lehetséges ennek a támogatása, de azáltal is, hogy a kis termelőket támogassuk abban, hogy a különböző élelmiszer termelő értékláncba jobban bekapcsolódhassanak. Tehát ami a piachoz való hozzáférést illeti, vagy a betakarítás utáni veszteségeket illeti, ezzel kapcsolatban lehet őket segíteni. Matthew asszony kérdésére válaszolván, ami az FSTP és a Fed jobb koordinációjának a kérdését illeti, a jelenlegi tematikus programok különböző kérdésekre koncentrálnak. Egyrészt arra, hogy a globális közjavakat hogyan lehet megerősíteni a mezőgazdasági kutatás területén. Ezt nem földrajzi programban kellene finanszírozni, hiszen globális előnyei vannak. A második kérdés, amelyben az FSTP-t felhasználják, az arra vonatkozik, hogy az élelmezési válságokra úgy lehessen reagálni, akkor is lehessen reagálni, hogyha a földrajzi programokon belül erre nincsen lehetőség. És ez a bizottság javaslatának részét képezi az új programmal kapcsolatban, melynek neve Global Public Goods and Challenges. És itt szeretnénk ezen tengelyeket kiemelni. Valóban bizonyos országokban az élelmezés biztonsági tematikus programot is felhasználtuk, talán ahelyett, hogy inkább földrajzi programokat használtunk volna, és megpróbálunk, és igyekszünk ezen javítani a jövőben. Azt gondolom, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam, és rendelkezésükre állok, hogyha bármilyen további információt szeretnének tőlem. Köszönöm elnök úr a figyelmüket. Ehm, Köszönöm szépen. Ez eh, az áttekintés nagyon sok hasznos információval szolgált számunkra, nagyon hasznos lesz a mi jelentésünk számára is, amit október 15-ig kell elkészítenünk. Köszönöm, hogyha mások is informálnak majd még. Nem tudom, hogy valaki akar-e még szólni, esetleg a szembevőszék kérje vissza a szót. Veszberg úr esetleg? Yeah. <clears throat> yeah, maybe, thank you. Tessék, reagáljon kérem. Igen, talán csak néhány szóban. Volt egy észrevétel azzal kapcsolatban, hogy most akkor megvizsgáltuk-e, vagy nem a donor koordinációt. Igen, megvizsgáltuk, a 24. oldalon van erről szó, hát nem említettem az ismertetőmben. Összegzésképpen azt lehet mondani, hogy megfelelő a koordináció a célok eléréséhez arra is rákérdeztek, hogy van-e további ajánlásunk a hatékonyság további növelése érdekében. Nincs más ajánlásunk, csak az az öt, ami szerepel a jelentés nyomtatott változatában is. Ahogy minnyáján tudják, megpróbáljuk annyira összeszedett, összefogott módon készíteni a lehető legtömörebben ezeket a jelentéseket. Nyilván ez korlátot is jelent specifikus ajánlásaink mindenképpen a hatékonyságra vonatkoznak. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy ezzel zárhatjuk a témát. További figyelmet kell majd szánni erre a témára a jövőben minden kétséget kizáróan, de mint levezető elnök az órára is kell, hogy tekintsek, és már is van negyed óra csúszásunk. Köszönöm szépen mindazoknak, akik részt vettek ebben a vitában, köszönet a bizottságnak, illetve a számvevőszéknek. Ami a módosítókat illeti október 15-ig, méghozzá délig lehet tehát benyújtani őket, mármint a módosítókat, és megpróbálunk mindent beilleszteni a e, jelentésben. Most pedig a tízes pont következik, az oknyomozó újságírásról ismerkedünk meg egy tanulmányjal. Kérem, hogy a szerzők, akkor Smith, Edis de Brun, e, jöjjenek ki ide az elnöki e, emelvényre. Nem, inkább ott maradnak. Rendben, így is nagyon jó. Jól látom őket. Ismerem már őket, hiszen én magam voltam a kapcsolattartó a tanulmánykészítés során. A Pascal de Cross alap, alapítvány nyerte meg a pályázatot, nagyon színvonalas pályázattal jelentkeztek. Eh, Hermut de Frannak is köszönetet mondok, eh, aki részt vett a munkában. Sokat hallottunk már erről a tanulmányról, Werner úrnak már volt módja eh, beszámolni a fejleményekről. és megbíztuk uh, annak idején a Amareket uh, tanulmány elvégzésével, ugyanis annak idején ugyanis uh, kiderült, hogy Martina Subalovát uh, elbocsátott elfogták, mert állítólag csalásban vett részt. Nagyon fontos, úgy gondolom, az Európai Uniós pénzek felhasználásának ellenőrzése az újságírás révén is, hiszen az emberek egyre kevésbé bíznak az Európai Unióban, szükség van arra, hogy védje valaki ezeket a pénzeket, először is a politikusok, így Mindenek előtt a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság végzi ezt a munkát, aztán ott van a, az ombudsman, az igazságszolgáltatás, de az újságíróknak is nagyon komoly szerepük lehet, feltárhatják a valóságot, megvizsgálhatják a helyzetet, hogyha nem gördítenek akadályt eléjük, hogyha a főszerkesztőnek van pénze, van idő, arra, hogy elvégezzék a munkát, azok nem az újságírók mélyre mehessenek, ne csak részleges információt szolgáltathassanak. Fontos az átláthatóság, a transzparencia, és ezért döntött úgy a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság, hogy finanszírozza ezt a tanulmányt, és 16 hónapot ad az elvégzésére. Hát is adom a szót. Margó vagy Iris kezdi? Margó, tessék. Angolul fogok beszélni, mert a fóliák is angolul vannak. Köszönöm szépen, hogy időt adnak erre a munkára hogyha csak én végeztem volna, akkor nem készült volna el ez a tanulmány. Több mint száz európai újságíró segítette a munkámat az elmúlt hat hónap, megerősítette számomra, hogy az újságírói hálózat, az oknyomozói európai újságírói hálózat igenis működőképes, a több mint száz újságíró segítsége nélkül lehetetlen lett volna a tanulmányt elkészíteni. Röviden fogom ismertetni a tanulmányt, néhány ö, szlájdot mutatok, és aztán természetesen várjuk a kérdéseiket. Ö, reméljük, hogy hasznosak találják majd, ugyanis az oknyomozó, tényfeltáró újságírás mindenütt, itt ebben az épületben is, és mindenhol Európában igen hasznos. Mi is a célja ennek a tanulmánynak, amikor tavaly novemberben eh, megnyertük a tendert, eh, azt kellett felmérni, hogy eh, milyen mértékben segíthet az oknyomozó újságírás feltárni, illetve elrettenteni a csalást az EU támogatások terén a 27 EU tagállamban. Megpróbáltunk arra összpontosítani, hogy mit lehet elvégezni, melyek a legjobb gyakorlatok, ahelyett, hogy inkább azzal riogatnánk, hogy mi az, ami nem működik. ajánlásokat is tettünk, és nem az EU intézményekre, az Európai Parlamentre szűkítettük ezt. Úgy gondoljuk, hogy az újságíróknak is tudunk ajánlásokat tenni, Nyilván az önkritika is nagyon hasznos tud lenni, nem akarjuk ettől megfosztani a döntéshozókat, csak azt akarjuk mondani, hogy a mi kritikai nézőpontunk további segítséget jelenthet. Megnéztük a 27 tagállamban, ami a módszertant illeti az oknyomozó újságírás helyzetét, elemeztük az oknyomozó újságírói tartalmat az EU kiadások terén, illetve a bevételeket, a legjobb gyakorlatokat vettük sorra, és ajánlásokat tettünk arra, hogy hogyan lehet a mennyiséget növelni, illetve javítani az oknyomozó újságírás hatását. Majd beszélünk arról, hogy mit is jelent ez a hatás. Én vagyok a fő szerző, oknyomozó újságíró vagyok Hollandiából, és a holland-flamand oknyomozó újságírói szövetség vezetője vagyok az elmúlt két és fél évben. A The Cross alap segít nekünk abban, hogy Flandriában az oknyomozó újságírás színvonala növekedjék. Én voltam tehát az első számú szerző, de nem egyedül végeztem a munkát. Öt országból hat újságíró érkezett a kutatói csapatba, a nevüket megtalálják a jelentésben, nagyon jelentős segítséget nyújtottak. 23 újságírói szervezet, szakszervezet, alap, központ segített még Európából, illetve 37 nevét vállaló, 40 névtelenül nyilatkozó újságíró is segített. 40-en nem vállalták a nevüket, mert nagyon kritikusak a saját szakmájukat, saját országuk helyzetét, illetve az EU intézményeket illetően. Stász úr is említette a bevezetőben, hogy egyes újságírók számára nehéz kritikusan fogalmazni, nehéz helyzetben vannak. Úgy döntöttünk, hogy névtelenül is nyújthatnak segítséget az újságírók, de nagyon sokan a nevüket is adták a nyilatkozataikhoz. 15 intézményt is megkérdeztünk, ide tartozott az Európai Parlament, az Európai Számvevőszék, a bizottság is. Egyesek névvel nyilatkoztak, máshonnan névtelen nyilatkozatokat is fogadtunk. 15 összegzést is felhasználtunk a médiahelyzetről, de nem állt rendelkezésre kifejezetten az oknyomozó újságírással foglalkozó összegzés úgyhogy egy külön mellékletben országonként felsoroljuk, hogy milyennek találjuk az oknyomozó újságírás helyzetét az egyes országokban. És 40 újságíróval és köztisztviselővel külön interjút is készítettünk. Az oknyomozó újságírás definícióját is meg kellett határoznunk. Kézenfekvőnek tűnik, hogy mit jelent ez kritikus és mélyreható újságírás, ami nem csak a híreket továbbítja, hanem híreket hoz létre, ami nem állt volna rendelkezésre az újságíró fellépése nélkül. Ez új tények megállapításával, vagy már ismert információ újfajta interpretálásával és összefüggések megtalálásával történhet. A mélyreható azt jelenti, hogy érdemi újságírói munka történt, vagy kvantitatív, vagy kvalitatív szempontból az elmúlt tíz évben oknyomozó újságírással foglalkoztam, és ez a definíció mára elfogadottá vált. Úgy gondolom, hogy a lényeg itt a kritikus és méreható újságírás, és az, hogy olyan ö, ö, sztorik ö, kerülnek így napvilágra, amelyek az újságíró fellépése nélkül ö, rejtve maradtak volna érdemi újságírói erőfeszítés történt, tehát nem arról van szó, hogy egy sajtó közleményt használ fel valaki, vagy valaki másnak a vizsgálatának az eredményét közli, mondjuk az EU pénzekkel kapcsolatban. Tehát az oknyomozó újságírás 27 tagállam 5 évéről van szó, olyan történetekkel, hírekkel foglalkoztunk, amelyeket kifejezetten az újságírók ástak elő, azzal, hogy mi az, amit az újságíróknak köszönhetően az EU pénzekkel kapcsolatos csalás elleni küzdelemben fel lehetett használni. Mi az oknyomozó újságírás szerepére kívántunk tehát egyedül összpontosítani. Miről is van szó? Oknyomozó tudósítás az EU alapokról. Mi alapvetően a kiadásokkal foglalkozunk újságíróként. Saját kezdeményezésű jelentés volt ez. A második mellékletben megnézhetik a körülményeket. Öt éves időkeretet választottunk, de bizonyos esetekben messzebb kell visszamenni, mert egyszer nem történtek szignifikáns esetek. Mit csináltunk? Volt egy kutató csapatunk, mintegy száz európai újságíró segített nekünk, ők segítettek természetesen a saját anyanyelvükön is dolgozni. Ez volt, természetesen olyan is voltam, egy pont véletlenül angolul született meg, és megnéztük a médiát a 27 tagállamban, milyen szerepet vállalnak az oknyomozó újságírók, milyen sztorikat választottak ki, melyek fontosak, mi az, amit feltártak, fontos témaként egy-egy adott területen, egy adott nyelven. Nagyon sok újságíróra volt szükség, hiszen nagyon sok nyelv van Európában. És végül is igyekeztünk az emberek emlékezetében bízni, hiszen az adatbázis hiányzik, vagy túlságosan védett volna egy olyan ország, ezt hallottuk, van egy olyan ország tehát, ahol a tévé, a rádió, nem teheti meg, nincs engedélye rá, hogy eh, sztorikat a saját eh, websájtján, honlapján közöljön, eh, mert tartanak az újságok versenyétől. Tehát gyakorlatilag az emlékezetben kellett bízni, az újságírók emlékezetében bíztunk, ott vannak a szakszervezetek, stb., akik segítenek ebben. Tehát van egy rálátásuk, ez nem kvantitatív módon kimerítő jellegű, de kvalitatív, tehát minőségi szempontból reprezentatív, hiszen azt mutatja, mi történt. Lehet, hogy egy-egy sztori nem jutott el hozzánk, lehet, hogy valamire felhívták a figyelmet, de nem vettük tudomásul. De a tanulmány alapján mégiscsak van egy adatbázis egész Európára kivetítve vagy más újságírók ebből kiindulhatnak, ezen építkezhetnek, amit összegyűjtöttünk, hiszen nagy dolog, hogy az együttműködés erre van szükség itt. Nem csak az európai intézmények és az újságírók között van szükség együttműködés, hanem újságírók között is. Tudni kell, hogy máshol mi működik, ebből kiindulva messzebb juthatunk. Így születhetnek meg a legjobb történetek. Kialakult tehát egy adatbázis, mi alakult ki 233 történetünk van, ez elég soknak tűnik persze, de hát mondjuk 27 tagállam 5 év, nem olyan túl nagy szám ez összességében, a legtöbb történet Angliából származik, majd kitérünk el, aztán van egy néhány ország, itt, amelyekre nem gondolunk feltétlenül ilyenkor, de sok történet, Szlovákia, Németország, Bulgária a következő, aztán Spanyolországban is viszonylag sok van, aztán meg tudjuk magyarázni, hogy bizonyos országok miért tűnnek fel ezen a tortán, és láthatjuk, nagyon sok ország van, ahol gondoljuk, hogy ilyen történetek vannak, ahol gondolnánk, hogy hosszú történetük van a skandináv országok, Svédország, Dánia. Ennek ellenére ezen a listán, vagy ezen a grafikonon nem szerepelnek. Nézzük meg a magyarázatot, az eredményeket tekintve. Mi az, ami érdekes? Úgy gondoljuk, hogy viszonylag kicsi 233 történet nem túl sok, és egyenletlen az elosztás, egyen, nem egyenlő az elosztás. Az Egyesült Királyság magas, Szlovákia, Bulgária, Németország viszonylag magas képviselettel rendelkezik, de mások, Svédország, Hollandia, Belgium, Franciaország, alig-alig találtunk történetet náluk. Az eredmény meglehetősen egységes volt a tárgyát tekintve tehát visszaélés, milyen esetek voltak, hatalommal való visszaélés személyek és intézmények esetén, vonatkozik ez egy cégekre is, igazgatókat említhetnénk, és általában európai intézmények is megemlíthetők ebben az összefüggésben. Látható, hogy egyes személyek hibáit aztán kivetítették az intézményekre sok minden történik, ez nem mindig igazságos egyébként, de sok minden történik. Aztán egyéni történetek, itt újságíróként természetesen ez a dolgunk, ugyebár, hogy szeretünk történetet mesélni, felismerünk valakit, stb. És van egy személy, Angliában elmondta nekünk, hogyha valaki egy történetet keres pénzköltésre, akkor konkrét példát kell keresni hogyha valaki egy nagy házat épít, mondjuk a parlament, a saját parlament vagy az Európai Parlament pénzéből, akkor van egy sztori, van egy történet, abból kiépítkezhetünk, és sok ilyet találtunk, hiszen ennek nagy könnyű ugye ezt megtalálni, itt van ez a nagyház. A pénzünkből építették. Aztán vannak ilyen őrült történetek, sok kiadás, kevés bevétel, ugye, tehát ilyen őrült történet. Tehát gyakorlatilag a bevételek való csalásra nem figyelünk eléggé. Nem akarunk spekulálni természetesen. Aztán kevés volt a strukturális történet, ami megnézi, hogy hogyan költik valójában el a pénzeket, a támogatásokat. Amit vizsgálnak, az a mezőgazdasági támogatások, a halászati támogatások, illetve strukturális alapokból foly, folyosított támogatások. Kevés olyan elkötelezett újságíró van, akit érdekel mondjuk a mezőgazdasági támogatások, a, a gazdáknak jutott támogatások témája. E, nagyon gyakran kis összeget költenek de so, rosszul, de sokan. Nagyon keveset figyelnek strukturálisan, tehát ez véletlenszerű esetekből derül ki, ami eredetet illeti nemzeti vagy közszolgálati adók esetében is előfordul, de ritkán nagyon kevés ilyen eset van Franciaország mindenek előtt, ők nem igen folytatnak oknyomozó újságírót saját maguk tekintetében, de az Európai Unió tekintetében sem. De érdekesek a, például Magyarországon a honlapok, majdnem a legjobb újságírás ott történik, tehát az oknyomozott területen az új honlapokról kell említeni, aztán vannak oknyomozó központok, hogy úgy mondjam. Ezek gyakran non-profit alapon működnek, adományokból élnek, nagyon sok jó munkát végeznek ott is. Majd később visszatérünk erre még. Aztán elemzést folytattunk az újságírás ökorendszerét, így szoktuk ezt nevezni, mi a helyzet ezzel kapcsolatban, bizonyos aspektusokat és trendeket is elemeztünk, megnéztük egy médi, médiumok miért csinálnak egy-egy történet, miért visznek vég egy-egy történet, miért nem. Különböző érvek vannak, vannak bizonyos pénzügyi aspektusok, és itt a válság például. Az újságírás válságban van, mindenki egyetért ebben. Ennek ellenére ugye az oknyomozó újságírás témája mindenek előtt nem pénzfüggő dolog, hanem sokkal inkább elkötelezettség kérdése. Meg akarjuk csinálni a sztorit, dolgozni akarunk a média számára, stb. És ez nem feltétlenül pénzkérdés. Persze, azért a pénz szerepet játszik. Aztán vannak szervezeti aspektusok is, például van-e egy szerkesztőségben helye ennek. Ez nagyon fontos, tehát hogy van-e olyan szerkesztőségi struktúra, amely ezt lehetővé teszi. Aztán vannak szak, van ennek egy szakmai oldala is. Nem könnyű, tehát hatalmas mennyiségű adatot kell kezelni. Nem minden újságíró képes erre egyébként. Aztán a munka nyomása is nagy. Tehát említették az újságírók Szlovéniában például, hogy személyzet vagy Szlovákia esetében, elnézést, Szlovákiát akartam mondani, hogy természetesen nagy, nem csak kívülről kell mm, gyakorolnak nyomást. Ilyen is van természetesen. A belülről is nagy nyomás van az újságírókon. Egyszerűen kevesebb újságírnak kell többet írnia, hiszen a szerkesztőség csökken. Tehát kívülről belül nagy nyomás van az újságírókon, fenyegetik őket, szerencsére nem ölnek meg újságírókat természetesen, ezt el kell, hogy mondjuk, de aztán a média tulajdonosok kérdése nagyon fontos. Azt gondoljuk, hogy itt önök is szerephez juthatnak. A média pluralizmus rendkívül fontos. Minél több szerkesztőség, újságíró van, annál több történet születhet, aztán vannak jogi aspektusok, például az idevágó törvények, az információszabadság, aztán a whistleblowerek védelme, stb az forrásvédelem újságírók esetében, aztán a média elszámoltathatósága, tényleg bízik bennünk a nyilvánosság. A legjobb elszámoltathatóság akkor jelentkezik, hogyha bíznak bennünk, aztán általában a sajtószabadságról is beszélnünk kell. Tudják, mire gondolok. Oh. Aztán van egy néhány történet, itt a tender erre kért, hogy ragadjunk ki egy néhány pontot. Különbségekre is fel akartuk írni a figyelmet az európai országban. 27 EU-s ország van, ezt tudjuk, már önmagában ez is nagy szám. És hogy nagyon különböző lehetőségek vannak. Megnéztük, aztán külön kiragadtuk Romániát, a média tulajdonosi szerkezetét, aztán a non-profit kérdését. Nagyon sok mindent non-profit szervezetek végeznek ott. A politikai befolyás nagyon nagy a médiában egyébként, tehát akik oknyomozó újságírást akarnak folytatni, azok úgynevezett oknyomozó központokba mennek, vagy non-profit szervezetekbe Romániában. Itt van az egyik példa, Van egy projekt, amit elindítottak négy évvel ezelőtt legalább. Ez egy nagyon érdekes projekt volt egyébként, egy non-profit szervezet végezte, helyi újságírókat vontak be EU pénzek nyomon követésébe, a saját környezetükben vizsgálták ezt, és ez az azt ez a ti mezőgazdaságotok, stb. Tehát bevonták az újságírókat, és jó sztorik tört, voltak ezek, és ha megadjuk az újságíróknak az adatokat, és a szervezet ezt meg tudta tenni, na, ha megkapják az adatokat, akkor az újságírók nagyon jó történeteket tudnak kialakítani, hiszen önmaguk egyedül nem tudnak minden adatot megszerezni, hisz egyszerűen azért, mert nehéz hozzájutni, vagy nem ismerik ezeket a vagy nem képesek kezelni hatalmas mennyiségű adatot. Aztán megnéztük Spanyolországot, fontos példát találtunk itt is, komoly válság van a spanyol újságírásban, mint Spanyolországban úgy általában. Nem figyelnek eléggé arra, ami a spanyol társadalmon kívül történik egyébként. Spanyolországnak van a világ egyik legnagyobb halászati flottája, és volt egy amerikai szervezet, vagy nemzetközi szervezet, amerikai szervezett International Consortium of University Journalists, tehát az oknyomozó újságírók nemzetközi konzorciuma, és itt a halászatot vizsgálták, nem csak Magyarországon, persze, hanem az egész világon. Vizsgálták például az EU támogatásokat, amit a spanyol flotta kap. Ez egy nagyon érdekes történet, Looting the Seas címmel a spanyol újságírók elkezdték vizsgálni ezt a projektet, és segítséget kaptak más országokból, nem csak európai országokból, tehát egy összefogás alakult ki határokon átnyúló módon, és óriási történet született ebből, hogy hogyan költik el rosszul egy ágazatban az európai pénzeket, ahol egyáltalán nem lenne szükség támogatásra önmagában, főleg ha a cél az, hogy kifosztjuk a tengert. Aztán Magyarország a következő, Magyarországon egy új médiatörvény született, azt vizsgáltuk, hogy mennyiben befolyásolja ez az oknyomozó újságírást. Az volt a benyomásunk, amikor elkezdtük, hogy tényleg befolyásol van ez erre, és az eredmény az volt, hogy igen, befolyásolja, de csak marginálisan, mert az oknyomozó újságírás új platformokat, új utakat talált az EU nyomozásokkal kapcsolatos oknyomozó nyomozó újságírás Magyarországon interneten csinálják mindenek előtt, és a média törvény nem teszi, az új média törvény ezt nem teszi egyszerűbbé a bonyolult történetek kibogózását, kidolgozását. Nagyon sok cég van, akik ebbe részt vesznek, de megtalálják annak a módját, hogy ezt megoldják, és közé fogják tenni. De az európai intézményeket kérik arra, hogy szorosan kövessék figyelemmel, mi történik az országban. Mert hogyha ez így marad, akkor nehezebb lesz a munkájuk. A médiatörvény nem nagyon segít nekik, de nem is túl nagy akadály pillanatnyilag. De nem segít nekik. Aztán megnéztük az Egyesült Királyságot, óriási mennyiségű sztori született ott, és hát persze az adatbázisok nagy része angol nyelvű lehet, ebből indulhatnánk ki, de megnéztük, nagy a legtöbb természetesen az anyanyelven születik. Ott ők szeretik ezeket a történeteket, hogy valaki milyen házat épített, stb. ilyen őrült történeteket. Hatalmas adatmennyiségük van, ebből tudnak dolgozni megmutatkozott az is, hogy az újságírók közötti együttműködés segít tényleg. 2010-es történetről beszélünk, van ez a Bureau of Investigative Journalism, ez egy non-profit szervezet egyébként, az Al Jazeera, a Financial Times és a BBC Radio foglalkozott ezzel, és ez a történet aztán eljutott Európa legkülönbözőbb országaiba, ez a projekt nagyon sok adatot gyűjtött, és Európa elrejtett milliárdjairól volt szó. A strukturális alapokat követték, ugyanis milyen utat járnak be a strukturális alapok az európai rendszerben, a tagállamok szintjére hogyan jutnak el. És eh, hat hónapig tartott az adatgyűjtés, eh, és feldolgozható formátumba kellett ezt átalakítani. Csak ez hat hónapig tartott, eh, és majd erre vissza is térek később ez egy, ezt nagyon hangsúlyozni kell, ez egy hatalmas szerep. Nagyon nehéz összegyűjteni az adatokat egyrészt, de ha megkapja az ember, akkor nem tudjuk elolvasni, beolvasni sokszor, mm, és át kell alakítani, itt vannak a PDF formátumok, és hónapig tart példa, hónapokig tart például, amíg egyszerűen el tudjuk olvasni az adatokat, és utána fel kell tenni a kérdéseket, amiket ke, amikre választ keresünk az adatbázisokban. Nem sok újságíró vagy média van, amelyik felkészült arra, hogy ennyi időt fordítson az adatok begyűjtésére. Egyszerűen vagyis, hogyha ilyen történeteket akar begyíteni az ember, és hozzáférésre van szükség az adatokhoz, akkor nagyon fontos az is, hogy az országok, a tagállamok elküldjék az adatokat Brüsszelbe kellő időben, így tudunk gyorsabban dolgozni újságíróként. Tehát ez az önök feladata, hogy az, ezek az adatok rendelkezésre állnak. Nagyon bírálták a projektet, ezt el kell, hogy mondjam. Mi a tanulmányunkban ezt be akartuk mutatni. Mindig lehet bírálni a tanulmányokat. Ez természetes. Sztorikat is lehet bírálni, csak azt kell megnézni, hogy mi történt. Ilyenkor meg kell nézni a Financial Times oldalait, stb. Milyen eredményt jutottunk, hogyan dolgozzuk fel az egyes történeteket. A, természetesen az átláthatóság nagyon fontos az újságíró számára, látni kell, hogy van egy projekt, és itt volt például a mezőgazdasági támogatások feldolgozása strukturális módon csak itt történt meg. Aztán Dánia a következő pont nagyon érdekes, nagy hagyományuk van, alig foglalkoznak európai költésekkel és bevételekkel. Igazából nem elég érdekes számukra a történet megvan a szervezeti struktúrájuk, de nem érdekli őket a történet pillanatnyilag, legalábbis így látjuk. A szerkesztőségben ezt mondták nekik, és csűrűbben kéne ezeket a történeteket ott is bemutatni. Aztán megnéztük Olaszországot is, nagyon érdekes, egy nagy tagállamról van szó. Az Európai Unió tagja már nagyon régóta, és nehéz időszakot éltek át, amikor fenyegették, azok nyomozó újságírókat el kellett bújniuk, ők, és nagyon nehéz elő már túlélni, de a saját történetükkel foglalkoztak, elsősorban nem EU történetekkel. Minden esetre vannak kezdeményezések, kisebb kezdeményezések, egy kis újságkezettel foglalkozott az Il Fatto Quotidiano. Pillanatnyilag nem Európával foglalkoznak mindenek előtt, de az is megjelenik majd. És van egy másik projekt is, amely két-három héttel ezelőtt kezdődött, az IRPI, az In- az Investigative Reporting Project Italy, és van ennek is egyébként egy honlapja. Ezek foglalkoznak Európával aktívan majd, és minőségi oknyomozó újságírást akarnak. Olaszországgal kapcsolatban elsősorban, de az EU-val is kapcsolatban, de olaszul teszik közé a dolgaikat. Nem kell olaszul tudni azt, hogy valaki elolvassa. Fönt lesz a honlapon, ez is megtalálható lesz. Egy kis reneszánsz kezdődik Olaszországban, mondják az ottani újságírók, újjászületésről beszélünk. Aztán természetesen megnéztük az európai intézményeket is. Érdekes volt szám intézményben, igyekeznek fokozottabban együttműködni az orkonyomozó újságírókkal. Itt van az OLAF például, a csalás elleni kommunikációs hálózat 2004-ben kezdett működni, és nagy, az újságírók figyelemmel kísérik ezt, és ez egy bevált gyakorlatként is alapot biztosíthat az ilyen jellegű újságírásnak. Ezek olyan újságírók, illetve az európai ö, intézmények alkalmazottai igyekeznek itt együttműködni. Nehéz az Olafnak elmondani, hogy honnan származnak az adatok, hogyha nyomoznak egyes projektekben vagy pénzköltésekben, EU pénzek elköltéséről van természetesen, szóval nem mondhatják el, hogy eredetileg honnan származik egy-egy információ, legalábbis addig, amíg az, a, a nyomozás folyik, és sok időbe kerül ez a tagállamok szintjén. De tényleg van egy ösztönzés, van egy törekvés arra, hogy megtalálják egymást az újságírók és az intézményi emberek. Még nem a legjobb barátok pillanatnak, de ez bekövetkezik nem sokára. Több lépést is ajánlottunk, hogy meghozzanak, de a leg érdekesebbet szeretném most kiemelni csak. Hogyha az újságírók azt mondják, hogy nincs elég pénz vagy idő az oknyomozó újságírása, ez nem érv. Úgy láttuk, hogy a kisebb egységek is valóban ezt meg tudják tenni, úgyhogy ez prioritás és szervezés kérdése. Úgyhogy ez nem megfelelő válasz. Ez nem azt jelenti, hogyha kicsit több pénz lenne, az nem segítene, az segítene. Gyakran úgy láttuk, hogy az intézmények vonakodnak, és azt mondják, hogy mi nem adhatunk pénzt az újságíróknak, de igenis adhatnak pénzt az újságíróknak, de csak akkor, hogyha garantálják azt, hogy nincsen kapcsolat a között, hogy ki adja a pénzt, és hogy milyen történetekre használják azt fel de az intézményektől valamilyen támogatás, az európai intézmények részéről valamilyen támogatás nagyon nagy előnyel járhatna azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióval kapcsolatban és az Európai Uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban milyen történetek kerülnek napvilágra. Tehát, hogyha ilyen kezdeményezéseik vannak, akkor az biztos, hogy a következő ajánlásba ezt mi be tudnánk venni. A megjelenni az újságírói radarban szintén pozitív hatással lehetne. Négy évvel ezelőtt az Európai Ognyomozó Újságírás konferenciáját szerveztük meg Brüsszelben, akkor a szlogen az volt, hogy mióta unalmas a hatalom. Hiszen valóban meg kellett győznünk az újságírókat arról, hogy el is kell menni erre a konferenciára, ugyanis azt gondoltuk, hogy az újságírók unalmasnak tartották az EU-s kérdéseket. Hát az elmúlt években, a válság óta ez azért megváltozott, és nem mondhatjuk azt, hogy nem érdekes az újságírók számára az EU-s témakör. De az biztos, hogy Európát, az európai kérdéseket érdekessé kell tenni, és valóban az olvasók, érdeklődnek az EU-s kérdések iránt, úgyhogy az újságírók nem mondhatják, hogy ez nem így van, hiszen valóban az olvasók tudni akarják, hogy az EU-s pénzeket hogyan használják fel. Az európai újságíró helyzetet tehát saját maguknak is felül kell értékelniük az újságíróknak. Ami az oknyomozó újságírást illeti, nincsen ezzel kapcsolatban megfelelő képzés. Nagyon sok pénzt, EU pénzt használnak fel az újságíró képzésre, úgyhogy kérem önöket, hogy ellenőrizzék, hogy ezt hogyan használják fel, hiszen nagyon gyakran az érintett terület azt mondja, hogy megint csak buta projektekre használják fel az rendelkezésre álló pénzeket, és ennek nincsen igazán haszna. Úgyhogy beszéljenek azokkal, akiknek szükségük van a képzésekre, és kérdezzék meg tőlük, hogy konkrétan mire is van szükségük. Itt lehetnek igazán nagy segítség számunkra. Az EU segíthet az újságíróknak abban, hogyha a katalogizálásban, az adatgyűjtésben és az adattárolásban egyfajta egységes eljárást tudnak kialakítani. És ezzel kapcsolatban, hogyha büntetéseket is be tudnak vezetni, akkor az rendkívül jó eszköze annak, hogy ezen történetekre fény derüljön. Hogyha nincsen ilyen egységesítés, akkor nehezebb ezt elérni. a Freedom of information kapcsolatos jogi aktusokra is megfelelő szükség van mind EU-s, mind tagállami szinten, azért, hogy az adatokhoz jobban hozzá lehessen férni. Eléggé egyenlőtlen a tagállamok között a, az informátorok védelme, ezt egységesíteni kellene EU szinten. A bizottság nagyon sokat foglalkozik, és Krőzasszony a sajtószabadság kérdésével. Mi szeretnénk, hogyha a támogatást kapná ebben, hiszen a média pluralizmus rendkívül fontos. Hogyha csak egy vagy két sajtóorgánom van jelen, és hogyha nem bátorítják, hogy az ilyen jellegű történetek napvilágot, napvilágra jussanak, akkor ez valóban nem is lesz meg. Hogyha van ö, országos ö, köztelevízió, ö, közújságírás és nem non-profit oknyomozói újságíró központok, akkor nagyon jó alapja van annak, hogy az oknyomozó újságírás fejlődhessen, és ezen történetek napvilágot láthassanak. Aztán a, a munka területén mindenképpen elő kell segíteni az együttműködést az újságírók között, valamint az intézmények és az újságírók között, azért, hogy ezen történetek napvilágot láthassanak, hiszen szükség van ezekre, és fontosak ezek. Ami a következtetéseinket illeti, miután fél évig vizsgáltuk az oknyomozó újságírás szerepét, a csalás elleni fellépésben. Hát három szóban lehet ezt összefoglalni. Prioritálni kell a kérdéseket, determináltnak kell lenni, eltökéltnek kell lenni, és együttműködésre van szükség. A pénzügyi válság következtében eh, egyre kevésbé nehéz meggyőzni a döntéshozókat arról, hogy mennyire fontosak ezek a kérdések. Ezen témák az európai integráció és az európai építkezés alapvető kérdéseit vetik fel, és sokkal nagyobb prioritást kell, hogy élvezzenek az újságírók témaköreiben. Ebben segíthetnek önök nekünk, és mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk ezen kérdésekre és témákra. Másrésztről az EU-ban akik az újságírással foglalkoznak, és azzal, hogy hogyan költik el az EU pénzeket, Számukra is szükséges a prioritizálás, hiszen vannak olyan részlegek és intézmények, amelyek valóban foglalkoznak ezen kérdésekkel, és őket bátorítani kell ebben. nem szabad megkerülni ezen kérdéseket, és mi nem spekulálni szeretnénk. Az újságírók az köveket szeretnék megérteni és nyilvánosságra hozni, és hogyha az újságíróknak segítenek ebben, akkor ők ezt sokkal pontosabban tudják megtenni. Másodszorban egyelőre leginkább azon múlik, hogy sikeres -e egy ilyen oknyomozás, hogy az újságírónak megvan-e a személyes eltökéltsége és képessége erre, de nem lenne szabad, hogy ez csak ezen múljon. Valahogy meg kell könnyíteni azt, hogy könnyebben hozzá lehessen férni az adatokhoz és a forrásokhoz. az újságírók úgy találják, hogy a megfelelő együttműködés segítség lehet. A spanyol példa és a brit példa érvényes itt. Az együttműködés valóban segít. Erre szükség van. El kell terjeszteni az együttműködés divatját, hogy úgy mondjam. Valóban az újságíróknak mindig szükségük van valamilyen központi témára, de mindenképpen az újságíróknak szüksége van az EU intézményeire, és az EU intézményeiknek pedig szükségük van az újságírókra hogyha az EU-s anyagokat és adatokat a tagállamok hozzáférhetővé tennék, ez rendkívül sok időt és energiát takarítana meg, és elkerülhetővé válna a túlságosan felszínes újságírás, hiszen ezzel kapcsolatban jogosan bírálják az újságírókat. Nekünk sem szabad felszínesnek lennünk, és önöknek sem. hogyha egy újságíró a kérdések lényegéhez szeretne hozzáférni, akkor ezt kell támogatni és bátorítani, és nem szabad, hogy az európai állampolgárok hozzáférését ezáltal meggátolják ami pedig a csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos újságírást illeti, nem lehet mindenkinek egy megoldást ajánlani, tehát nagyon sok különböző ajánlás létezik, de az biztos, hogy ezen ajánlásokkal megkönnyít, megkönnyíthetjük azt, hogy ezen történetek hozzáférhetővé váljanak. A bizalom fontos az intézmények és az újságírók között, anélkül, hogy megkerülnénk a fontos kérdéseket, és anélkül, hogy kikerülnék a válaszadást. A kutatási csapat tagjainak a nevét itt láthatják, mert azt szerettem volna, hogyha ezt mindenki megismeri az ő nevüket Köszönöm a bizottságnak, hogy lehetőséget adtak ezen kutatásra, és szívesen állok rendelkezésre, hogy megválaszoljam a kérdéseiket. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, eh, Schmidt asszony. Köszönöm, hogy nagyon részletesen ismertette a tanulmányukat, annak a tartalmát, sokan kívánnak hozzászólni, kilencen összesen. Ez is mutatja, hogy milyen nagy érdeklődést váltott ki a téma. A jelentkezés sorrendjében adom meg a szót, most már tizen jelentkeznek. Azt kérem, hogy a lehetőleg tömörebben fogalmazzanak, mert tizen vannak. Kur Kedves kollégák, senkitől nem szeretném elvenni a lehetőséget. A lehetőségekhez képest a legrövidebben szeretnék szólni néhány szót, és talán két vagy három kérdést feltenni. Elsőként azt szeretném mondani, hogy roppant nagy érdeklődéssel vettem a kezembe ezt a tanulmányt és szeretném itt a tanulmány készítőjének a jelenlétében elmondani azt, hogy rendkívül nagy csalódást okozott a tanulmány. Rendkívül nagy csalódást. Három éves európai parlamenti képviselői tevékenységem során egyetlen egy bizottságban sem találkoztam olyan a bizottság felkérésére készített tanulmányjal, amely eh, tanulmány ennyire elmaradt volna egy eh, ilyen tanulmányjal kapcsolatban minimálisan elvárható szakmai eh, színvonaltól. A csalódottságomnak az az alapvető oka, és most itt a főszerző kifejezését szeretném eh, használni, hogy a tanulmány rendkívül felszínes, egyetlen egy olyan gondolat, javaslat, észrevétel nem szerepel a tanulmányban, amelyik az oknyomozó újságírással kapcsolatban már eddig megfogalmazott problémák, már eddig megfogalmazott közismert jelenségek, közismert bárki által elmondott magyarázatok, vagy közismert bárki által elmondott leírásokon túlmenne, akár horizontálisan, akár vertikálisan általánosságok gyűjteménye a tanulmány. A módszertanát illetően két dologra hadd világítsak rá egy 233 cikkből álló adatbázisra azt állítani, hogy adatbázis, az megítélésem szerint komolytalan. E, csak Magyarországot illetően ebben az adatbázisban 6 vagy 7 cikk szerepel, meglepő módon kizárólag azoktól a szerzőktől van ebben az adatbázisban cikk, akiket a magyarországi helyzetet illetően megkérdeztek. Értem én, a saját termékemet szeretném a közös adatbázisba berakni, és úgy csinálni, mint a más újságíró ezzel a kérdéssel nem, fog, nem foglalkozna. Az elmúlt öt esztendőben Magyarországon szigorúan az uniós alapok, kohéziós, strukturális alapok felhasználásával kapcsolatos oknyomozó cikkeknek a száma az a százas nagyságrendet elérte. Ezek után egy komoly európai tanulmányként eh, az Európai Parlament eh, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság elé azt árni, hogy hét cikket találtunk, ez komolytalan. Nem foglalkozik a módszertan azzal, hogy eh, milyen a közérdekű adatok hozzáférhetősége, milyennek a szabályozása 27 országban. Ennélkül az oknyomozó újságírásra foglalkozni szakmailag elfogadhatatlan. Csak újságírókat kérdez meg, ez olyasmi, mintha az egészségügy helyzetéről csak az orvosokat kérdeznénk, mondjuk a betegeket, az ápolókat, a családtagokat sem ártana megkérdezni. És nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a megszületett oknyomozó újságírói cikkeknek mi a hatása. Elindítottak-e büntetőeljárást, vagy sem? Változott-e oknyomozó újságírói cikkekben feltárt jelenségek hatására különböző tagállami vagy uniós intézményeknek a működése? A kérdésem a következő. Magyarországot illetően a médiatörvényről esik szó, ez ma már divatos is. Miért került el a tanulmány szerzőjének a figyelmét az, hogy az új médiatörvény két olyan szabályt is megalkot, ami példanélkül ilyen pozitív Európában. Az egyik az az, hogy eh, oknyomozó újságíró mentesül a jogi felelősségre vonás alól, adott esetben a büntető jogi felelősségre vonás alól a magyar médiajogi szabályozás alapján, hogyha bármilyen szabály megsértésével jut közérdekű adathoz, információhoz, de az így föltárt cikk hasznossága az messze meghaladja azt a szabálysértést, amit ő elkövet. És egy olyan szabályt is megvalósít az új, vagy, vagy, vagy megalkot az új médiatörvény, amelyik a, a kiadóktól, a tulajdonosoktól védi meg az újságírót, tehát nem lehet oknyomozó újságírói magatartás miatt polgári jogú, vagy büntető, vagy munkajogi szankciót alkalmazni egy újságíróval szemben. Ilyen szabály egyetlen egy európai média jogi szabályozásban sincsen. Magyarországon van médiatörvény feltételezett hibái szerepelnek a, a tanulmányban, e, ezek nem szerepelnek. milyennek a magyarázata? Elnézést, ha mégis hosszabb voltam.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 Köszönöm szépen, azt mondta, hogy két sapka van ön, egyrészt előadó elnök úr, másrészt pedig elnök is az ülést. És azt hiszem, hogy ugyanez a helyzet újságíróként és politikusként is két sapka van az emberen. A mai vendégünk, vendégeink az előttük az imént szóló hölgy, aki bemutatta az elemzést, néhány rendkívül fontos dologra hívta fel a figyelmet. Itt arról van szó, hogy számos újságíró úgy dönt, hogy nem hangsúlyozzák azt a történetet, amit megtaláltak, mert ezt úgy fogják fel sokan, mintha saját országokat támadnák. És Lengyelországban valóban előfordulhat ez is tény az, hogy Lengyelországban van egy olyan propaganda, mi szerint mi vagyunk a legjobbak, hogyha az EU források abszorpciójáról van szó, és nagyon jó eredményt értünk el, és nehéz egy ilyen hangulatban egy oknyomozó újságíró feladatát, munkáját ellátni. Nagyon nehéz ilyenkor ilyen eseteket bemutatni Lengyelországban. Néhány nappal ezelőtt a lengyel közszolgálati televízióban az a minisztérium, mely felelős a pénz allokációjáért szervezett egy tesztet. Azt vizsgálták, hogy mit tudnak az emberek az EU forrásokról. Ugye volt egy népszavazás a csatlakozás előtt, amikor mindenki azt mondta, hogy csak szépeket kell mondani, ez volt régen, ugye? És láttam, hogy most is ez a helyzet. Visszatértünk ebbe a környezetbe, semmi negatívat nem szabad mondani, egyszerűen nem tartozik a jó megszólalásokhoz, hogyha negatívumokat is említünk. Említette egyébként azt is az imént, hogy egyre erősebb a szimbiózis együttműködés az újságírók és a hatóságok, illetve intézmények között, de Gyakran azt is látjuk, hogy a hivatalnokok, tisztviselők nem csak Brüsszelben, hanem máshol is tulajdonképpen problémát látnak abban, hogy ilyen sztorik megszülessenek, amikor nemzeti szintre kerül a kérdés. Nemrégiben számos cikk született Lengyelországban is. Ilyen területen voltak olyan történetek, ahol az szerepelt, hogy például helyi hatóságok egyszerűen nem tudnak megfelelően fellépni, és itt van például a polgármester lánya, gyermeke, ami nem, megfelelően, nem megfelelően viselkedés, megszületett egy lista arról, hogy kiket alkalmaznak ilyen intézményekben, rokonokat, unokatestvéreket, gyermekeket, olyan embereket mutattak be, akik politikailag szerepet játszanak, mindenek előtt a kormányzó pártról van szó, tehát van egy ilyen probléma. Azzal szeretném befejezni, hogy természetesen időt szeretnék adni más hozzászólóknak is. A kérdésem tehát az, mit tehet Lengyelországban egy újságíró egy olyan helyzetben, ahol maguk a tisztviselők, a hivatalnokok vagy a tisztségviselők akik azzal foglalkoznak, hogy előkészítenek egy törvénytervezetet, ők maguk is nyilvánvalóan megsértik az EU idevágó törvényeit. Ilyen problémáink voltak például az Európa bajnokság előtt az autópálya építésekkel. Június-júliusban volt ugyebár az Európa-bajnokság. Liberacki úr, az egyik képviselő, tud, hosszan tudna erről beszélni, mi történt, ugye, hogyan fizették ki azokat, akik építik ezeket, építették ezeket az autópályákat, vagy egyáltalán hozzájutottak a pénzökhöz, pedig közpénzekről van szó, teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy valamikor majd megkérdőjelezik ezt a kérdést, de az Európai Bizottság is foglalkozott a témával. Nem lehet ilyen módon fizetni. Számos ilyen kérdésünk van természetesen, és egyetértek az előttem szólóval abban, hogy ez az elemzés számos aspektusában bizony néhány negatív kommentárral egyetértek, de azért azt gondolom, az oknyomozó újságírás rendkívül fontos, és fontos, hogy megszülessen egy elemzés, és adott esetben a hivatalos propaganda ütközik a valósággal ezért fontos, hogy bemutassuk, ami történik. Dank u, collega. Uh, niet omdat u dat vroeg, maar gewoon omdat die uh, in de juiste volgorde. Köszönöm szépen. Ön következik a korábbi infrastruktúrális miniszter Liberacki úr. Köszönöm szépen. Lengyelül fogom folytatni. Először is valóban ma ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Lenne egy kérdésem a tanulmány készítőjéhez. Először is van-e általános definíció az oknyomozó újságírásra vonatkozóan? Van egy általánosan elfogadott definíciója ennek? hogyha van oknyomozó újságírás, akkor mi a különbség az ilyen jellegű és az általános újságírás között? Mondhatjuk-e azt, hogy én oknyomozó újságíró vagyok? Tehát saját maga az újságíró oknyomozó újságíróként definiálja-e saját magát? Ez egy rendkívül érzékeny kényes kérdés. Deutsch Tamás is kitért erre, hogy mennyire fontos ez a funkció azért abból a tekintetből, hogy felelősen reagáljunk, hogy ne féljünk a tényektől, hogy ne féljünk attól, hogy szankcionálnak minket, azért, mert én mondjuk bizonyos tényeket feltárok. Ugyanakkor az is fontos, hogy ne instrumentalizáljanak engem, ne legyek én eszköze egy politikai játszmának a politikai pártok között például vagy az ellenzék és a kormány közötti küzdelemben. Különböző tapasztalataink vannak az egyes tagállamokban Lengyelországról. Már Tarnecki úr szólt, és néhány példát elmondott. Nem csak Lengyelországban, hanem általában véve igaz az, hogy szükség van az oknyomozó újságírásra, és arra, hogy ezen eredményeit feltárják, hogy valóban mi is történik konkrétan az EU pénzekkel. A 103. oldalon van egy idézet, miszerint sok kormány EU alapokat arra használ elsősorban, hogy a különböző PR-esekkel összebarátkozzanak, és a társadalom informális körei így tudják maguk oldalára állítani. Ez nagyon fontos, hogy az EU választ adjon a lengyel gazdák problémáira. Az EU-t támogatni kell. Nagyon konkrét EU jogszabályokkal azért, hogy elérhessük azt, hogy mindenki boldog legyen. De hát felmerül annak a kérdése, hogy mennyire élünk vissza a saját pozíciónkkal, és hogy mennyiben felelős az oknyomozó újságírás. Mikor kell megvédeni az oknyomozó újságírókat? és hogyan lehet elkerülni azt, hogy felelőtlen járjanak el ugyanakkor. Tehát nagyon ö, csekély a különbség, és nagyon árnyaltan kell meghatározni ezeket a kérdéseket. Gyakran jók a szándékok, de lehet, hogy mégsem megfelelően járunk el. Tehát nem csak a jó szándék az, ami kérdéses, hanem az is, hogy milyen eszközökkel próbáljuk elérni a célunkat. Tehát nagyon örülök annak, hogy ezt a kérdést a mai ülésen felvetettük. Azt kell bizonyítanunk, hogy mennyire átláthatóan használják fel az EU pénzeket, hogy ki az, aki megkapja ezen finanszírozásokat, ki az, aki nem, miért, és hogyan lehet ezen alapokat kezelni. Gyakran halljuk azt, hogy el kell költeni az EU pénzeket, tehát a költségökről van szó. Én pedig azt gondolom, hogy nem elkölteni kell az EU pénzeket, hanem az EU pénzeket be kell fektetni, be kell ruházni. Tehát itt nem csak költségekről van szó, hanem sokkal inkább beruházási eszközökről. Tehát amikor oknyomozó újságírásról beszélünk, azt gondolom, hogy rendkívül elővigyázatosan kell fogalmaznunk. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Liberacki. Köszönöm szépen, Liberacki kolléga, köszönöm Bart Starsnak is, hogy képviselni tudott, vagy helyettesíteni tudott, folytatjuk. És hát múlik az idő, ezért kérem önöket, hogy kicsit figyeljenek az órára is. A következő Szovanini kolléga a LIBE szakbizottságból. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Szinte tökéletesen mondta a nevemet. Sargentini vagyok és eh, nagy érdeklődéssel figyeltem, amit mondott, a kollégákat is végighallgattam. Úgy gondolom, egy dologgal tisztában kell lennünk. Egy érett demokráciához hozzátartozik az is, hogy megszervezik a reakciókat, hogyha valaki nem ért egyet, és lehetővé teszik az ellenőrzést és a kontrollt a demokráciában Fontos, hogy a politika is belássa ezt, és rá a politikának is legyenek ellenőrzői. Ezért fontos, hogy részletes híreket kapjunk azzal kapcsolatban, ami Brüsszelben történik, és hogyha valakinek ez nem tetszik, természetesen itt nekünk is szerényen kell viszonyulnunk ezekhez a kérdéshez, nekünk is meg kell szoknunk, sőt, teret kell engednünk a bírálatoknak. Az oknyomozó újságíráshoz megfelelő jogi keretre is szükség van. Egy plurális média az, ami ebben segít a különböző országokban, különböző szokásokkal, különböző tapasztalatokkal dolgoznak az újságírók. A parlament egyébként többször nekiállt már annak, hogy a plurális médiával foglalkozó irányelőt fogadjon el, de ez eddig nem sikerült, és ez a helyzet a kiadókkal is, hogyha ilyen jellegű jogról van szó, ha különböző témákat vetünk fel, mindig az van, a kiadók azt mondják, ez túl drága, ez nem működik. Nem szabad ezzel foglalkozni. Ezt egyszerűen nem tudom megérteni. Ehhez tartozik még az is, hogy akarni kell azt, hogy ellenőrizzenek bennünket. Ez érdekes volt a jelentésében, mivel ilyen sok formája van az oknyomozó újságírásnak és a dokumentokhoz való hozzáférésnek, hogy hogyan ellenőrizzük az államot. Ez nagyon eltér az egyes tagállamokban, ezért nagyon nehéz egy közösségot alkalmazni. Ezért aztán a tanács és a bizottság gyakran nem szeretné, hogy belelássanak a kártyájába, vagy kártyáiba, és így alakult ki egy ilyen status quo, egy ilyen helyzet, amelyben nem tudunk tovább haladni. Ez ennek az eredménye az, hogy nem kapunk eléggé világos, egyértelmű információkat. A kérdés persze most felvetődik, van ebből kivezető út? Tovább tudunk lépni? Lehet, hogy Brüsszel azt mondja majd egyszer, hogy megcsináljuk. Talán másképp is kellene. Köszönöm szépen, Warren kolléga. Yeah, uh, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretnék én is köszönetet mondani a e, kutatóknak, akik ezt a e, tanulmányt e, készítették, érdekes megbeszélés. Ez egy kicsit a változatosságot is értékelem a költségvetési ellenőrzési témákhoz képest. Egyesült Királyságból jövök, úgyhogy én egy saját perspektívámból tekintek a kérdésre. Nagyon jó, hogyha van szabad sajtó, független szabad sajtó, akár tetszik, akár nem, a sajtó többségét milliárdosok uralják, akik általában nem is az Egyesült Királyságban élnek, jobb vagy szélsőjobbos nézeteket vallnak, euroszkeptikusok. Gyakran az EU-val kapcsolatos cikkek mögött nem az áll, hogy hasznosak szeretnének lenni azok, nem az újságírók, hanem egyszerűen mindent kritizálnak, ami az EU-val kapcsolatos, ezt tapasztaljuk mi az Egyesült Királyságban. A költségvetés, a parlament költségvetésének előadója voltam, és az egyik szavazás után az a cím jelent meg, hogy az EU képviselők nagy fizetésemelést szavaztak meg maguknak, holott erről szó sem volt. Nagyon bonyolult képlet alapján számolják ki a tisztviselők fizetését, és erről volt egyébként szó de az újságban az jelent meg, hogy a az európai parlamenti képviselők nagy fizetésemelést szavaztak meg maguknak, hogy el tudják adni ugye az újságot. Úgyhogy bírósági eljárások is indultak a legutóbbi botrányok miatt bizonyos újságok ellen mert emberek magánéletébe hatoltak be igencsak erőszakos módon, és sokszor tönkretették ezeknek az embereknek az életét. Úgyhogy bizony nem szabad megfelelkezni arról sem, hogy vannak olyan gátlástalan újságírók, akik bármit megjelentetnek, csak hogy el tudják adni az újságot nagyon erőteljes nézeteik vannak az újság tulajdonosoknak, és sajnos ez is megjelenik ezeket a politikai indítékokat, nézeteket figyelembe tudták-e venni, amikor a kutatást végezték, mert ezeket az indítékokat, az összefüggéseket is mindig látni kell. Köszönöm, Ehrenhauser úr, aztán Mulder úr. Tragart kezdte asszony, a Szender, Stász úr és Szavamér úr. Érenházer úr, köszönöm szépen. Rövid leszek. 80 millió dollárt említ, amit az Európai Bizottság intézmények költenek évente a média függetlenségére, és azt mondják, hogy mintegy két százalékot költenek oknyomozó újságírásra, ha egyáltalán ennyit is. Ez szerepel a szövegben, de nem indokolták, indokolták ezt meg. Miért gondolják, hogy két százalék megy az oknyomozó újságírásra, és ezt a 80 millió dollárt hogyan lehetne átstruktúrálni, hogy az oknyomozó újságírást jobban támogassuk. A második téma, itt megint a politikáról van szó, az oknyomozó újságírás támogatása összefügg az átláthatósággal, hogyan tudjuk az adatainkat, az EU költségvetése kapcsolatban a kiadásainkat interneten megjeleníteni, for, olvasható formában. Természetesen a kompjúterre. Most a kérdésem az, hogy mely politikai területeken vannak pozitív eredményeik, hol kevésbé pozitív az eredmény, hol tart az EU az adatok megjelenítésében mondjuk a tagállamokkal összehasonlítva. Köszönöm szépen, Érenhauser úr, Mulder kolléga. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam én is. Két rövid kérdésem van hivatkoztak a whistleblowerek szerepére, a bejelentők szerepére, mennyire fontos ez, és képes-e az európai jó kellően védeni ezeket az embereket. A második pont másik irányba kérdez, az újságírókat védi-e valamilyen EU előírás, hogyha ilyen területen dolgoznak, illetve tagállami szinten? kollega. Øh, tak, øh, og tak for, for oplægget og for... Øh, Köszönöm, elnök úr. Köszönjük a tanulmány bemutatását is. A jelenleg folytatott vita a bermudai háromszög definíciójára emlékeztet. Ugyanis a bermudai háromszögnek három pólusa van, a politika, a sajtó és a nép. A sajtó azt mondja nekünk, hogy nem beszélünk az euról, mert a lakosságot ez nem érdekli, a lakosság pedig azt mondja, hogy nem tudunk eleget az euról, mert a politikusok nem elég jól kezelik, és a sajtó nem beszél róla. A kérdés az, hogy hogyan lehet kikerülni ebből a Bermuda háromszögből. Hogyan lehet nagyobb érdeklődést kelteni az oknyomozó újságírók részéről az EU kapcsán, Amit elhangzott, valóban a helyzet rendkívül összetett. A kérdés az, hogy ez elége, elége ennyit elmondani. Vagy esetleg tágabban kellene megközelíteni a kérdést. Talán be kellene vallani azt, hogy az Európai Uniós struktúra és felépítés túlságosan bonyolult. Nézzük meg a Lisszaboni alapszerződést. Ha valaki ezt elolvassa, hát ez rendkívül bonyolult feladat. A döntéshozatali felépítés nagyon bonyolult, nagyon nehéz pontosan tudni, hogy ki hoz meg egy adott döntést, és mikor. E rendkívül sok mentesség és kivétel van. Tehát a, sajt, a sajtó, az újságírók ö, számára is rendkívül fontos ezt megérteni, és még nehezebb ezt ö, ö, a lakosság számára megérteni. Tehát meg kell nézni ö, tágabban az adott helyzetet, és megnézni az EU-val kapcsolatos ö, helyzetet. Más valamit szeretnék kiemelni. Ez inkább egy kérdés lenne, amit szeretnék most feltenni. Mindig azt mondjuk, hogy no money, no time, no argument. Nincs pénz, nincs idő, nincs érv. Valóban. Valóban néha a pénz hiánya akadályozza az oknyomozó újságírást, és hogyha nincsen elég pénzünk, akkor nem lehet az oknyomozó újságíró írásra megfelelő időt tölteni. De hogyha megnézzük a nagy újságokat, vagy a nagy kommunikációs médiát, Néha az a probléma, hogy vannak kötelező jellegű bevételek, és a médiával kapcsolatban ez bizony a hirdetésekkel kapcsolatos bevétel. Márpedig, hogyha népszerű cikkeket publikálunk, akkor több a bevételünk is. Nos, hogyha egy újságírónak naponta egy cikket kell egy napilapban publikálnia, plusz interneten is publikálnia kell, akkor valóban nincsen elég ideje arra, hogy oknyomozó újságírást folytasson. Ráadásul jó minőségű, a hirdetők szempontjából is jó, minőségű, jó minőségű cikkeket kell publikálniuk. Tehát lehet, hogy az újságok finanszírozásával kapcsolatban is van egy probléma. Talán ö, több új ö, cikkre lenne szükség, ugyanakkor úgy kellene felépíteni a munkájukat, hogy megfelelő időt lehessen szánni azoknyom az újságírásra. Hogyha megnézzük a nap 24 órájában funkcionáló ö, médiát, az ilyen állandó oknyomozó újságírással kapcsolatban is lehet, hogy át kellene szervezni az idő kérdését és az idő felhasználásának kérdését. Ines Alaya Szendel. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy nem voltam itt, amikor eh, a tanulmányt ismertették. A forgalmi nehézségek miatt nem tudtam ide jutni, meg más gondjaim is voltak. Nem tudom elolvastam az ajánlásokat, általában útelágazáshoz érkezett a média helyzete, az írásbeli médiájé és az elektronikusé is, és nagyon fontos, hogy közelről nyomon kövessük a fejleményeket mint más kollégák is, én is azt mondom, hogy nagyon nagyok a veszélyek, a kockázatok. A információs ö, óriás cégeknek talán nem az a prioritásuk, hogy megfelelően tájékoztassák az embereket, hanem az, hogy a tőzsdén jól szerepeljenek. Ö, aztán agresszívan lépnek fel a magánélettel szemben annak érdekében, hogy el tudják adni a termékeket, és jogszabályokat sértenek, időnként bűncselekményt követnek el. A gazdaság és szociális hírek kezelése terén alakult ki az a helyzet, hogy nincs igazi európai oknyomozó újságírás Németországon belül ahhoz például, hogy európai gazdasági témákban oknyomozást végezzenek, nem elég német infrastruktúrával rendelkezni, hanem európai összekötetések kellenek hozzá. A spanyol uborka kérdésben élelmiszerbiztonsági problémát tártak fel független újságírók névtelen bejelentések alapján. Mi itt a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság részéről több átláthatóságot szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy az oknyomozó újságírók hatékonyabban működhessenek, Természetesen az etikai kódexre szükség van az újságírók részéről is, az Olaf is így gondolja. de nagyon gyakran egyes újságírók igen nehéz helyzetben vannak a saját újságjuknál, nem tudnak mást írni, mint amit tolerálnak tőlük. A szakmai etika nagyon fontos, a közösségi hálózatok, az internet is időnként lehetővé teszi, hogy napvilágra kerüljenek a tények. Nagyon fontos, hogy a média függetlensége és professzionalizmusa helyreálljon. Ez az EU gazdasági irányítását is javítani fogja. újságírás nélkül nagy veszélybe kerülne a demokrácia, ugyanakkor garantálni kell az oknyomozó újságírás megbízhatóságát is az európai érdekek miatt. Köszönöm. Köszönöm, Szavami kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. 25 évig végeztem ezt a munkát különböző szinteken, mármint újságírói munkát, és némi oknyomozó újságírást is végeztem, néhány észrevételem lenne. A Dán barátunk nagyon jól emlékeztetett bennünket, hogy milyen Bermuda háromszöggel van itt dolgunk. Ő negatív, hatalmi játszmaként írta ezt le egyfajta 22-es csapdájaként én eh, arra szeretnék rámutatni, hogy mit tehetnénk mi itt az Európai Unióban, és szeretném megfordítani a képet, és pozitív ciklusként bemutatni azt. Tudom, hogy az újságírókat nagyon érdeklik ezek az ügyek, és tudom, hogyha ö, több ilyen ö, ügy kerülne napvilágra, akkor a közvélemény még inkább érdeklődne az iránt, hogy mi történik az ő pénzükkel. Ö, ez biztos. A harmadik dolog pedig, hogy a politikusoknak is érdeke, hogy a az információk napvilágra kerüljenek, hiszen nekünk, legalábbis 99%-unknak nincs félnivalónk attól, hogy az újságok megírják, hogy mi történik. 300 ezer ember dolgozik az EU-ban, eh, a médiában, és eh, meg kellene vizsgálnunk eh, a tükörben nézve, hogy tényleg segítjük ezeket az embereket, hogy a lehető legreálisabb képet fessék rólunk? Hogy fontos lenne ezt az erőfeszítést megtennünk. Nagyon sok jó ajánlást olvasok itt a konklúzióban. Tényleg a, a releváns témákkal foglalkozik ez az ajánlás rész. Fontos lenne a bürokráciától megszabadulni, és a lényegre koncentrálni. Nem tudom, hogy értető, amit mondani akarok, de én így látom ezt a dolgot. Sokkal többet tehetnénk mi az Európai Unióban. És ott időnként az újságírók lusták, ez igaz. De többnyire be van kötve a szemük, és úgy próbálnak az erdőből kitalálni. És amikor egy kis húscafatot dobnak eléjük, akkor nagyon örülnek neki. A jelentésben is szerepel, hogy ezekkel az ügyekkel már egyetlen újság, egyetlen médiavállalkozás képtelen megbirkózni. Olyan bonyolultak. Úgyhogy a mi részünkről támogatást kell nyújtanunk, és ez nagyban előre fog vinni bennünket. Köszönöm szépen, nagyon jó ez a jelentés. Köszönöm, Stász kolléga, utána a válasz. Úgy gondolom, hogy sok fontos és valós dolog hangzott el mindenek előtt az utóbbi hozzászóló esetében. A tanulmány jó példákat mutat az együttműködésre, amely kialakulhat a, az újságírók között. Itt a nemzetközi együttműködésnek is fokozott szerepet kell juttatni. De hát ez egy trend, amelyben bízunk, de hát a piacon, a médiapiacon a verseny egyre fontosabb, ahol gyakorlatilag mindenki versenytársa is egyben a másiknak, és az a gondolat, hogy együtt gyűjtsenek információt és kicserék ezeket, hogyan tudjuk pozitív folyamattá tenni. Köszönöm szépen, egy sor kérdés merült fel, egy egész csokorra való kérdés Természetesen egy fél órát lehetne erről minimum beszélni, de hát további külön jelentés is vár még ránk, úgyhogy tulajdonképpen azt szeretném kérni öntől, hogy minden szükségesről beszéljen, de lehetőleg rövidebben. Parancsoljuk. Thank you very much. Thank you for your um, Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseiket, és nagyon örülök, hogy már, már is elolvasták, végigolvasták a jelentést. Örülök a kritikának. Tudom, hogy az újságírókat nem mindig úgy ismerik, hogy tudnák kezelni a kritikát, de mi tudjuk kezelni, és megbirkózunk vele. Az első képviselő úr nagyon kritikusan szólt, ezt külön köszönöm. Nagyon szívesen beszélgetnék önnel később is mert én szerintem nem egyoldalúan mutattam be a magyar média helyzetét. Az igaz, hogy a Magyarországról szóló fejezet néhány internetes médiavállalkozással foglalkozik csak, és ez azt a képet kelti, mint hogyha másokkal nem foglalkoztam volna, pedig igen. Csak azért összpontosítottam ezekre, mert ezek foglalkoztak európai támogatás felhasználással. Hallottam, hogy az elmúlt években több mint száz cikk jelent meg, Nos, mi nagyon szűken értelmezzük az oknyomozó újságírás, mert tényleg csak az olyan sztorikkal foglalkozunk, amelyeket maguk az újságírók tártak fel, és valószínűleg ebben van itt a szembeli eltérés és szívesen megismerkednék, szívesen megismerem azokat, az újságírókat, akik tényleg maguk tártak fel ilyen ügyeket. Nem értek egyet önnel abban, hogy a médiatörvényt divatos kritizálni. Mi azt vártuk, hogy a médiatörvény akadályozza majd az oknyomozó újságírás, de azt mondták az újságírók, hogy nem. Nem ez a helyzet, az új médiatörvény egyes újságírók számára nehézségeket jelenthet, de az oknyomozó újságírók, akiket megkérdeztünk, azt mondták, hogy számukra nem, ők el tudják végezni a munkájukat tehát az új média törvény eh, az oknyomozó újságírók eh, nem eh, találják akadálynak, attól függetlenül, hogy lehet, hogy más újságírók számára akadályt jelenthet. Más országok média törvényeivel is foglalkoztunk a 27 tagállam média törvényét érdemes lenne összehasonlítani, mert nagyon gyakran kritizálják egymást a tagállamok egymás törvényeiért, úgyhogy nagyon ajánlom, hogy végeztessenek el egy tanulmányt, amely összehasonlítja a különböző tagállamoknak a média törvényeit, és így egyfajta benchmark vagy best practice alakulhat ki. a média, magyar média hatóságnál, akivel felvettem a kapcsolatot, az az úr külön kérte, hogy igen, végeztessenek el egy ilyen tanulmányt. Lengyelországból is érkeztek kérdések, észrevételek, igen, a kettős kalap sem probléma. Ilyen problémákkal minden tagállamban találkozunk, a hazafiasság kontra újságírás egy nagyon kemény kihívást jelent ugye eh, amikor az EU eh, pénzek felhasználását kritizálja valaki, akkor kritizálja a kormányát is. Na most eh, felvetődik az is, hogyha kritizálunk, akkor jövő évben nem kapunk pénzt. Ugye ez egyfajta öncenzúrát jelent, amit az újságíróknak fel kell időnként vállalniuk. Köszönöm, hogy erre is rámutattak a jelentésben szerepel, hogy nem minden kritikus újságíró euroszkeptikus, és nem mindenki eurofil, aki a másik oldalon van. Természetesen az újságíróknak a lehető legkevésbé elfogultnak kell lenniük, és etlethatóan kell működni. Fontos, hogy a politikai befolyás ne érvényesülhessen az elnöki asztalnál szóló szájából hangzott el, hogy az újságírók játékszerré válhatnak. Hát ez a legrosszabb, hogyha valamelyik félnek a játékszerévé válik az újságíró. És még néhány más kérdéssel is foglalkoznék. A független média annyira fontos, és a média függetlensége annyira fontos, hogy ebben önök is szerepet játszhatnak. Azt találtuk, hogy az oknyomozói központok terjednek Európában, a, a Baltikumtól a Balkánig. Ezek nem függnek a politikai pártoktól, a reklámoktól, a legfőbb legfüggetlenebbek az eddig ismertek közül, de természetesen nekik is pénzre van szükségük, ez a nehézség ebben. Több kérdés is felvetődött az újságírók védelmével kapcsolatban mi azt találtuk, hogy az a fontos, hogy az újságírás folyamatát védjük, és ne az újságírót. Ez gyakran azt jelenti, hogy az újságírót is védeni kell, de hogyha valamilyen módon garantálható az újságírás folyamatának biztonsága és függetlensége, akkor az újságírók is jobban el tudják majd végezni a munkájukat. Ez elvontnak tűnhet, mármint hogy a folyamatról beszélek, de nem az a lényeg, hogy egy magánszemét védjünk, mert akkor felvetődik, hogy ki újságíró, ki nem újságíró, ki, aki blog, blogger vagy blogot ír, az újságíró. Erről évekig elvitatkozhatunk. Az újságírói tevékenységet kell védeni, és ebben önök segíthetnek bennünket. Sargentini az, asszony a dokumentumokhoz való hozzáférést említette, státuszkóból való ki törés kérdése nagyon nehéz. Én azt tudom mondani, hogy egyes országok best practice-eire kell tekinteni, néhány ország nagyon hatékony, néhány ország kicsit le van maradva, például az Egyesült Királyság az információs szabadság terén, de most egy sor köztisztviselő kap képzést, arról, hogy hogyan kell az újságírókkal a kapcsolatot tartani. A Dán elnökség az elmúlt hat hónapban próbált foglalkozni ezzel a kérdéskörrel, de nem igazán jutott eredményre. Szívesen beszélgetek erről is majd külön. Nehéz kérdés ez mindenképpen fogunk iránymutatással szolgálni. De Brian úr következik. Daar proberen we wat inzicht te geven. Eh. Szeretném kiemelni, hogy az EU, ami a közigazgatás átláthatóságát illeti, ebben kiemelt szerepet játszik. Valóban ez nagyon fontos a hatóságok szempontjából. Szerzsenti asszony a média sokszínűségéről beszélt, és hogy ezt hogyan lehet ösztönözni. Azt gondolom, hogy az alapjainál kell megfogni a helyzetet. Hogyan lehet egyrészt a médiában a sokszínűséget ösztönözni, másrészt pedig az oknyomozó újságírást. Azt gondolom, hogy az újságíróknak saját maguknak kell egy ilyen üzleti modellt kialakítaniuk. Azaz, ezen újságírók az online publikációikban saját hálózatokat kell, hogy kialakítsanak. Ezért fontos például az internetes publikációkra vonatkozó áfa megfelelő megállapítása. Meg kell néznünk, hogy hogyan lehet megerősíteni az újságíróst, az újságírást. Egyrészt azáltal, hogyha lehetővé tesszük, hogy az újságírók megvédjék az informátoraikat úgy, hogyha finanszírozással is segítjük a munkájukat. Mit kell tenni egy újságírónak ahhoz, hogy oknyomozó újságírást folytathasson? Időre van szüksége, és pénzre. Tehát a mi alapítványunknál megfelelő támogatást kaphatnak. Van egy journalistfund.eu honlap, ahonnan az újságírók a határon átnyúló együttműködésre kaphatnak finanszírozást. Nagyon fontos, hogy a határokon átnyúlóan is együttműködhessenek az újságírók. Sajnos ma Európában erre nincsen finanszírozás. Néha amerikai alapítványoknál próbálunk erre finanszírozást kapni. Tehát meg kell győznünk az európai alapítványokat arra, hogy erre is különítsenek el alapokat, de ez nagyon kényes kérdés, hiszen ö, nincsen erre vonatkozó hagyomány, és nagyon ritkán finanszírozzák csak az újságírást. Tehát sokkal kevésbé finanszírozzák az újságírást, mint inkább általában a médiát. Itt kell megfelelő egyensúlyt találni, és elgondolkozni az ezzel kapcsolatos megoldásokon. Ami a Dán kérdést illeti, valóban a média az egyfajta üzlet, és valóban elég rossz helyzetben vannak. A kérdés az, hogy hogyan lehet megmenteni az újságírókat, nem pedig feltétlenül az adott sajtóorgánumot. Néha vannak olyan eszközök, amelyekre lehet, hogy már nincsen szükség, mert az internetes helyzet sokkal gyorsabban reagál adott helyzetekre. Ami az oknyomozó újságírás kérdését illeti, azért úgy látjuk, hogy egyre inkább megerősödik az ezzel kapcsolatos igény, tehát talán nem az adott újságot kell ösztönözni, hanem az újságírót kell ösztönözni, és az újságírást ösztönözni az oknyom az újságírásra. Volt egy további kérdés az újságírók szerepe és háttere kapcsán az Egyesült Királyságban, és egy, megnézzük a történeteket Egyesült Királyságban, hogy játszik ez szerepet. Ezt meg is említettük egyébként az irodában, az oknyomozó újságíró irodában. Persze időnként egy külsősre is szükség van, információkat kapjunk, és mi gyakran csak a sztori egyik oldalát halljuk újságíróként, mint már elmondtuk, minél több üzleti modell van, minél több médium van erre, annál inkább megtaláljuk a különböző oldalait egy sztorinak, de ehhez időnként egy külsősre van szükség. A független újságírói központok ilyen külsősök, és ők vizsgálják meg ezt témát. Nekünk meg kell vizsgálni, hogyan tudjuk az ő munkájukat támogatni, hogyan tudnak nagyobb szerephez jutni, a német úr azt kérdezte, hogy az EU mennyiben tud adatokat adni a tagállamokhoz képest. Hát azt mondjuk, hogy rendben van. A problémát a tagállamok jelentik. Tehát a tagállamok információszolgáltatás, adatszolgáltatása a nagyobb probléma. De hát mindig van mit javítani nyilvánvaló egységesíteni az adatokat, begyűjteni, jól kutathatóvá tenni, ez egy rendkívül fontos téma. Hogy tudjuk restrukturálni azt a két százalékot a 80 millió dollárból, ez is elhangzott. Nézzék át, mit csinálnak a pénzzel, sokat költenek, mint a spanyol hölgy is említett a pán-európai újságírás nagyon kevés jut, nagyon kis figyelmet fordítanak, vannak európai újságok, de lehet, hogy nincs is rájuk szükség. Európai újságírásra van szükség, bárhol is találja meg a helyét. Ez, ez egy európai központot is létre hozni az új, nyomozó újságírás érdekei szempontjából, és eh, nem kell 27-szer ezt megalkotni hiszen mind a 27 fél kaphatna egy központból adatokat, tehát ha valaki érdeklődik egy ország iránt. Tehát talán központilag kéne csinálni az adatgyűjtést, és utána szétosztani. Európai újságírásra van szükség, nem európai médiára. Talán ez az, amit mondatnék. Ezek a központok rendkívül fontos szerephez juthatnak. Még egy további fontos pontot is szeretett volna felvetni, ha jól emlékszem. Tár úr azt mondta, verseny, egyre inkább alakul a verseny, erősödik a verseny a médiában. Hát meg kell nézni a határokon átnyúló munkát. Az ember nem versenyez a lett kollégával, hogyha <clears throat> tulajdonképpen Madridban dolgozik, tehát egymás számára hasznosak lehetünk, az határokon átnyúló módon dolgozhatnak az újságírók, akkor nem olyan kemény a verseny. Itt van az Európai Újságírói Alap, tehát kisebb összegeket lehet szerezni, és akkor egymáshoz képest nem vagyunk versenytársak, ha más országbeli kollégákkal működünk együtt. Kicsit nehezebb egy országon belül együtt működni, de akkor a média típusokat lehet átlépni, tehát egy televízió mondjuk egy újsággal együtt működhet, vagy egy websájttal, egy honlappal. Van itt egy eh, projekt, ahol az irodában, mm, a Financial Times, az Al Jazeera, és volt egy rádió, a BBC rádió. És ez a három jól együttműködött, többször kéne, tehát határokon átnyúlóan, vagy a média típusokat átfogóan. Nos, még röviden. Az európai Uniónak igyekeznie kell az intézmények bonyolultságát csökkenteni, hogy világosabbá legyen, váljanak ezek a lépések. Természetesen az újságírók nem mindig értik meg, hogy mennyire bonyolult egy-egy ilyen szervezet, és el kell magyarázni az újságíróknak, hogy mi is történik, miért ilyen és ilyen módon működik egy-egy intézmény nyilvánvaló minden szervezet számára szerencsés, hogyha csökkentik a strukturális bonyolultságot, és hát az újságírók esetében ennek külön szerepe van, hogy jobban átlássák az intézmények bonyolultságát. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Látom, igyekeztek valóban betartani az időt és az összes kérdésre válaszolni. A vita rámutatott arra, hogy a tanulmány nagyon komoly visszhanglat lelt itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Most pedig végén a Stász kolléga. Eh, Nos, eh, szorít az idő, hogy nagyon rövid leszek. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy fontosnak tartom, hogy megfelelően eh, terjesszük ezt a tanulmányt. Szemeta biztos úrral, Krősz biztossal is felvettem a kapcsolatot, és eltűrtük neki ezt a tanulmányt, úgyhogy azt hiszem, hogy a bizottság jó, hogyha tud erről a tanulmányról, hiszen a bizottságra is vonatkozik több kérdés. Ami az európai intézményeket illeti, fel kell jegyeznünk, hogy amikor az újságírók kérdéseket tesznek fel nekünk, akkor el kell kerülni azt, hogy ellen ellenségesen reagáljunk. Nyitottnak kell lennünk, nyitottnak kell lennünk a saját dolgaink kezelésében is, és nagyobb átláthatóságot kell elérni a döntéshozatalban. Ez azt jelenti, hogy az adatainkat jobban kell kezelnünk, azért, hogy az újságíróknak átadott adatok ö, ö, megbízhatóak legyenek. Ami pedig az újságírói források védelmét illeti, ezt is meg kell védeni, és támogatni kell ezt a segítséget, amely az újságírók határokon átnyúló együttműködését illeti. Itt leállnék, de a kutatók azt mondták, hogyha újságírásra szükség van, és hogyha itt újságírók vannak a teremben, akkor a tanulmány készítői rendelkezéseikre állnak. Köszönöm szépen, rendkívül érdekes volt ez a vita itt a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen, ehhez csatlakozni tudok, csak ilyen élénk vita már rég nem volt nálunk. Köszönöm szépen Markus Dubitnek és Ines Debrinnek. Ezzel lezárhatjuk ezt a részt. A következő napi rendi pont következik. Éfa Otis Vitea előadó, illetőleg Harald Wögelbauer a számvevőszék képviseletében is jelen van, és mindjárt az elején Wögelbauer úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömömre szolgál, hogy a mai napon bemutathatom a számvevőszék külön jelentését a bor közös piaci szervezetének reformjával kapcsolatban az eddigi eredményekkel bemutatva. Lehetőleg röviden fogom összefoglalni, hiszen eléggé előadott az idő. Igyekszem némi időt befotolni vagy behozni, amennyire röviden csak lehet. Tudni kell, hogy az EU a világ legnagyobb bortermelője, mint egy 60%-os piaci részesedéssel az egész világon. Ez még tudni kell, hogy a bortermelés 5 et adja az EU agrártermelésének. A fő probléma, amelyel itt szembesülünk, az az egyensúlytalanság, egy folyamatos egyensúlytalanság alakult ki a termelés és a kereslet között. 2007-2008-ban 160 millió hektoliteres többletünk volt, 2010-2011-ben 157 millió hektoliter plusz termeltünk, és ez úgy alakult, hogy előtte 2008-ban fő intézkedésként a kivágást hozták, illetőleg a, támogatták a struktúraváltást és a minőség javítást. A fő probléma egyébként a keresletben keletkezik, mert ez 20 éve folyamatosan csökken, a borfogyasztás csökkenése megfordíthatatlan tulajdonképpen, hiszen alapvetően a fogyasztási szokások Dél-Európában a főfogyasztóknál lényegesen megváltoztak az elmúlt 20 évben. Kevesebb bort fogyasztanak, inkább vizet, sört, üdítőket, stb. stb. És ez megfordíthatatlannak tűnik, és egészségügyi szempontból kívánatos is valahol. Vagyis azt kell, hogy mondjam, a fő problémával továbbra is szembesülni fogunk. Aztán egy további probléma is jelentkezik az EU tagállamaiban, ahol még növekszik a borfogyasztás, most azokról beszélek. Ez a növekvő borfogyasztás harmadik államokból származó borral táplálja magát, és vannak harmadik országból származó termelők, akik olcsón, közepes árszínvonalon hatolnak be az Európai Unióba, és komoly keresletük van. Vagyis a reform célja az volt, hogy a kereslet kínálat egyensúlytalanságát próbálja kezelni. 2005-ben 14,5 millió hektoliteres plusz alakult ki, ide tart, és hogyha hozzászámoljuk a lepárlás, és akkor 18,5 millió hektoliterről beszélünk. A teljes reform költségvetés 1,4 milliárd euró volt évente. A két fontos intézkedésről már beszéltem, a kivágás és a struktúraváltás a kivágás már régóta volt, de a 2008-as új piaci szervezéssel új formát nyert. Minden egyes gazda kérheti ezt a fajta támogatást, és ez sikeresnek is bizonyult Azonban azt el kell, hogy mondjuk, hogy a támogatást első évben 20%-kal növelték, a második évben 10%-kal, és a harmadik évben maradt ugyanazon szinten, mint régebben. Három éves futamidő után, 2008 és 2010 között a rendelkezésre álló eszközöket lényegesen túlhaladták. 1,077 milliárd euróról beszélünk. A mennyiségi csökkenés a kivágás útján azonban nem alakult ki 350 ezer hektárra kértek kivágási támogatást, viszont ténylegesen csak 160 ezret vágtak ki, ha ezer, hát, tehát 18,5 millió hektoliteres csökkenés helyett csak 10,2 millió hektoliteres csökkenés alakult ki, ez 6%-os termelés csökkenést jelent. A másik nagy téma a kivágás mellett a struktúraváltás és a szőlők a szőlészetek átállítása. Egyébként ez is már régóta működött. Az összeg 4,2 milliárd eurót ért el 2001 és 2010 között. Ez 420 milliót jelent évente. A közös piaci szervezés teljes összegének 32%-áról beszélünk itt. A cél ezen intézkedés esetében az volt, hogy javuljon a versenyképesség új fajták bevezetésével, átültetéssel és a gazdálkodási technikák javításával. A jövedelemcsökkenésre vonatkozóan alkalmaztak kárpótlást, illetőleg támogatást biztosítottak a struktúraváltáshoz és az átálláshoz. Itt egy nagyon fontos tényre szeretném felhívni a figyelmet. A struktúraváltási és átállási költségek különbözőek voltak a tagállamokban. 200%-os különbség alakult ki a tagállamok szintjén hektáronként. Ez nehezen volt érthető, mert éppen azon államokban, ahol a munkaköltségek, munkaerőköltségek innen alacsonyak, valahogy ott voltak magasabbak a struktúraváltási, szerkezetváltási költségek, ahhozon országokhoz képest, ahol magas a munkaerőköltsége. Csak egy példát mondok, Roménia 200%-kal magasabb átállási költségeket alkalmazott, mint Németország. Bár hát azért azt nehéz eltitkolni, hogy a munkaerőköltségek Romániában nem lehetnek ennyivel magasabbak Németországnál. Ami a költségekről is. Tovább, két további példát. Castilla La Mancha-ban 16%-ot állítottak át, vagy Langorussziónban 21%-ot. A probléma a következő, tehát a struktúraváltás kapcsán a hozamnövelés ahhoz vezet, hogy a kivágás eredményeit semlegesíti, sőt, időnként teljesen szembe mennek egymással. További példát mondok, Spanyolországban a hozam növekedés 15 millió hektoliteres volt, ami azt jelenti, hogy 30%-kal mm, magasabb volt a hozam növekedés, mint amit elértek a kivágás útján ami az átlagos hozamokat illeti, a, struktúra, a szerkezetváltott területeken 60%-kal nagyobb volt, mint azokon a területeken, ahol nem volt szerkezetváltás. A megfelelő területi ellenőrzések arra mutatnak rá, hogy a tagállamokban még nagyon jelentős termelés növelő potenciállal rendelkezésre. Itt a 9. oldalon a jelentésben található egy kép, és itt az szerepel, hogy 30 millió hektoliteres plusz termelés érhető el, hogyha egyes tagállamok, ahol a termelékenység alacsony, tehát nem olyan magas, mint a legjobb helyzetekben, tehát hogyha ezek az államok a jövőben ugyanilyen termelékenységre jutnak, akkor nagyon komoly növekedés mutatkozhat vagyis 20%-os termelés növekedés lenne elérhető a jövőben csak azáltal, hogyha támogatások, az EU támogatások felhasználásra kerülnének. A jövőbeli intézkedéseknél ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. Egyet mondhatok még összefoglalásképpen ezen a területen, hogyha plusz értékesítési lehetőségek nem jelentkeznek a bejelentkező mennyiségek kapcsán, akkor a többlet, a termelés többlet problémája még súlyosabbá válhat. További megjegyzéseim is lennének. Az elmúlt két évben mint az elmúlt 20 évben tovább csökkent a fogyasztás, az exportőrök viszont fokozták a tevékenységüket, ami örömre ad okot, ezáltal a bor készletek némileg csökkentek azonban hosszú távú következtetésre ez nem ad alkalmat, egyszerűen azért, mert a bortermelés nagyban függ az időtől, 2010-2011-ben nem volt jó a termés, az e exportok, kivitelek eh, harmadik államok termelésétől is függ, például itt is egyes államokban rossz volt a termés, harmadik államokban rossz volt a termés, és látni kell, hogy a világpiacon nagyon fontos szerepet játszanak az átváltási árfolyamok is, valutárfolyamok, és voltak egyes harmadik államok, amelyek számára kedvezőtlen volt a valutapiaci fejlemény, vagyis felértékelődött a valutájuk. Most nézzük a, az a, a számvőszék javaslatait. A kivágások esetében meg kéne becsülni, hogy hogy lehet kialakítani egyensúlyt a kereslet és a kínálat között, és el kéne dönteni, hogy milyen intézkedésekre van szükség a kivágások területén, hogy megszűnjenek az egyenlőtlenségek. Aztán most egy politikai érzékeny téma a telepítési jogok 2010-re akarták ezt megszüntetni, aztán elhasztották 2015-re, a tagállamok akár 2018-ig is elhalaszthatják ezt, ez a jelenlegi jogi helyzet. Mi azonban azt javasoltuk, hogy mivel nem látjuk a következményeket egyelőre, a bizottságnak éppen ezért egy hatásvizsgálatot kéne készíteni arra nézve, hogy ez milyen hatásokkal jár. Csolos biztos úr már reagált erre, létrehozott 2002-ben egy munkacsoportot, és a médiából úgy tájékozottam, hogy itt intenzív véleménycsere alakult ki, és egyre inkább úgy tűnik, hogy közelednek egymáshoz a vélemények, vagy közeledhetnek, hogyha úgy folytatódik a munka, mint az első három ülésed, ez már megtörtént. Ennek nagyon örülök, hogy létrejött ez a munkacsoport, és biztos úr reagált a számvevőszék felvetésére. A következő pont, hogyha további kivágási intézkedésekre kerül sor, akkor a támogatási kritériumok alapja ne csak a gazda legyen, hanem maga a szőlő is, ezért, mert el kell kerülni a modernizált szőlők kivágását. Volt ilyen eset, amit találtunk. Egyébként például 55 hektáros magas művelési ültetvény Tempranillo esetben 420 ezer eurós támogatást kapott, és hát így vágták ki. Aztán a szerkezetváltásra vonatkozó ajánlásaink világosan definiálni kell azt, hogy mit lehet támogatni. Semmi és voltak olyan területek, amelyek egyáltalán nem felelnek meg a szerkezetváltásnak. Például a cseh köztársaságban a madár és állatokkal szembeni védelem kapott támogatást, mint egy 300 munkaórás támogatást, azért ez nagyon kérdéses, hogyha szerkezetváltásról beszélünk. A következő pont, hogyha valamilyen általányból indulunk ki a kifizetéseknél, akkor a tagállamoknak próba alapon kéne biztosítaniuk, hogy a tényleges költségek adott százalékát az EU támogatás nem éri el már említettem, vannak összehasonlítható alapok, az előbb mondtam egy példát, a 200%-os kivágási különbség, és fejlett EU országokban, tehát magasbérű EU országokban kisebb költségeket számolnak el, mint a mint a szegényebb országokban, tehát ahol alacsonyabbak a munkaerőköltségek, tehát a bizottságnak erre mindenképpen figyelnie kellene. Egy rövid kitekintést engedjenek meg az EU a közös piaci szervezés keretében milliárdokat költött el 2008 óta. Az eredmény az volt, hogy az egyenlőtlenség ugyanolyan maradt, mint korábban, vagyis a célt nem ért el. Egy következő pont, van egy veszélye az egyensúlytalanságnak, mivel egyes országokban a termelés, a termelékenység növekedhet az belátható időben, Spanyolország, Románia, stb. A kilencedik oldalon van egy ábra, részleteket is találnak. A bizottságnak már mondtam, hogy értékelni kellnie, hogy a telepítési jogosultságok liberalizáció esetén milyen termelés növekedés fordulhat elő. Pillanatnyilag egy következő pontban mondom, a lepárlás is kif, lepárlás támogatás is kifut, ez megint csak ahhoz vezet, hogy többen lesznek a piacon, aztán a harmadik országok egyre versenyképesek, nem csak á, versenyképesebbek, nem csak árban, hanem minőségben. Az egy következő pont, a minőségre kell törekedni, és ügyelni kell arra, hogy a közepes és az olcsó bor ne kerüljön teljes mértékben harmadik államok kezébe. Mindenek előtt a nagy szupermarketokról beszélek, egyre növekvő tendencia, hogy ott ők szerepelnek, erre az EU-nak megfelelő intézkedéseket kellene hoznia. Egy tovább további probléma a reklámozás, borreklám tilos az EU-ban. Harmadik államokban ugyan készíthetnek reklámot, de az EU fő importországaiban nem, tehát ilyetre tartozik Skandinávia, Nagy-Britannia, stb. Ezért a reform fontos célja, hogy egy jobb egyensúlyt teremtsünk a kereslet és a kínálat között. Úgy gondoljuk, hogy itt megfelelő intézkedés mixre van szükség, és az ellentmondást megszüntessük a kivágás és a szerkezetváltásból adódó termelékenység növekedés között. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most pedig az előadónak adok szót. Éva Otis. Parancsoljuk. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni a számvevőszéknek ezt a jelentését a borágazat reformjával kapcsolatban. Ez rendkívül fontos az EU gazdasága szempontjából. Ráadásul kulturális konnotáció is van ezen reformoknak. A legutóbbi reform 2007-ben volt, és ami a termelők támogatási rendszerét illeti, ezzel kapcsolatban új változások várhatóak. Az Európai Bizottság tehát tervezi, hogy hatástanulmányt készít. Ezzel kapcsolatban jó lenne, hogyha ismernénk az ütemtervet. Természetesen meghallgattuk a számvevőszék bírálatait, mi szerint a kínálat csökkenését más intézkedések kompenzálták, a szerkezetváltásra kapcsolatos intézkedések is. Az Európai Unió Miniszterek Tanácsa ö, ö, például nem fogadta el a bizottság azon javaslatát, hogy az alkoholtartalom szaharózzal történő növelését betiltsák, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy a ö, termelés nem csökkent ö, megfelelő mértékben. Tehát a különböző kompenzációs intézkedések néha ellentétes irányba hatnak. Ezen kívül olvashatjuk, hogy az új kivágási intézkedések előtt el kell kerülni azt, hogy modernizáljuk ezen szőlőültetvényeket, és a különböző értelmezési problémákat el kell kerülni. A tagállamoknak biztosítani kell azt, hogy a támogatások a reál költségek arányában ne lépjék túl a küszöböt, a felső határt, ami pedig a az újabb szőlültetvényekkel kapcsolatos tiltást illeti, ezzel kapcsolatban hatástanulmányra van szükség. Meg kell néznünk, hogy ennek milyen hatása lenne a termelésre. Ezen kívül emlékeztetnék rá, hogy 16 tagállam támogatja azt, hogy a 2007-es döntést felül kell vizsgálni, amely a szöldültetvényi jogot fel akarja számolni. A kap reformjával kapcsolatos vitában kell kitérni ezen kérdésekre. A legut- az tavaly elfogadott jelentés a kapreformja vonatkozóan már kéri azt, hogy az ilyen jellegű szőlőültetési jogokat meg kell reformálni. Michel Dantin jelentése is kéri, hogy a mezőgazdasági termékek reformja a kapon belül 2030-ig védi ezen jogokat, és ezen javaslatot a mezőgazdasági szakbizottság tagjai is támogatják. Mindenképpen beszélni kell erről a kérdésről, hiszen itt a kereslet és kínálat közötti egyensúlyt ez érinti, és évek óta próbáljuk ezt az egyensúlyt javítani az ágazatban. A jövőben egy kiegyensúlyozott döntés után kár lenne, hogyha már eddig elért előrelépéseket nem vennénk figyelembe. Látható az is, hogy pozitív fejlemények vannak, ami az EU exportját illeti. A számvevőszék ennek ellenére tehát jó lenne, hogyha elfogadná azt, hogy a borpiac a bor piacán pozitív fejlemények is vannak, és mindenképpen ezt is figyelembe kell venni. Ezen kívül, ami a kivágást és a disztillációs támogatások felszámolását illeti, ezek is jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a strukturális deficiten javítsunk. Még akkor is, hogyha a reformok nem voltak tökéletesek, mégiscsak azt el kell mondani, hogy ritkán vannak tökéletes reformok. És az is igaz, hogy az elmúlt két évben nőtt az EU exportja ezen a területen, és a termelő országokban is a közben a kereslet csökkent. Ami a jelentés tervezetet illeti, én javasolom azt is, hogy kiemeljük, hogy az európai szakpolitika bor területén már nem tartalmaz egymással ellentétes elemeket, és így a szemvevőszék ajánlását követjük. Szükséges valóban az átszervezési intézkedéseket javítani. Ezzel kapcsolatban a megfelelő módszereket kellene tanulmányozni azért, hogy az ágazat versenyképességén javíthassunk ami pedig a szőlőültetvények átszervezését illeti, szerkezetváltását illeti, nem szabad, hogy itt más intézkedésekkel ez ellentétes legyen, és azt gondolom, hogy ez a szőlőültetvények, szőlőültetvényi jogok liberalizációjához is kapcsolódik. Ezen kívül pedig a belső piacon is megfelelő promóciós eszközökre lenne szükség az európai bor promóciójával kapcsolatban és figyelembe kell venni azt, hogy felelős fogyasztásra kell, vagy szabad csak biztatni, ez az egészség ügyi kérdésekhez is kapcsolódik. Ami a nemzetközi piacokon az EU borok promócióját illeti, ezt támogatnunk kell, ugyanakkor én nem egészen értem az itt felmerülő ellentétet. Azt gondolom, hogy nehezen tudjuk igazolni, hogy közben az Európai Uniós termelést pedig támogatjuk. Hogyha azt mondjuk, hogy az EU-n kívül másfajta egészségpolitikai célokat követ az EU, mint belül, ezt nehezen tudjuk igazolni. Rápillantok az órára, ezért kérem legyenek rövidek Ajala Szender, és utána Cseszkova kollégák. Igen, röviden fogok beszélni, elnök úr. Először is köszönetet mondanék a számvevőszéknek ezért a jelentésért. És köszönet illeti meg az előadónkat is, akinek a javaslatával egyetértek valóban minőségi ugrás következett be ebben a szektorban, a külső piacokon biztosított promóciónak köszönhetően, különösen a feltörekvő országokban, ahol nő a kereslet, fontos, hogy koherensebb legyen a politikánk, ami lehetővé teszi, hogy elkerüljük hogy a minőség romoljon, és ne tudjuk eladni a bort. Fontos, hogy a bizottság reagáljon a javaslatokra, illetve arra, hogy ma növekszik az exportpotenciál, jobban elismerik a külső piacokon az európai bort, és a 60-as pontban az, a szembevőszék is tesz bizonyos ajánlatokat. Kérdezném, hogy az Európai Bizottság tervezze valamilyen pozitív javaslattal élni. Hiszen vannak olyan piacok, ahol Európa versenyképesebb lehetne, és ahol egyre inkább jelen van, a bevezetett intézkedések ugyanis hatékonyak voltak, különösen a minőségjavítás terén, a marketing kampány meghozta az eredményét, de szeretnénk tudni, hogy az Európai Bizottság is tervezi-e az európai védjegyet a számvevőszék 60 pontjában foglalt javaslatok alapján. Fontos lenne ezt a belső ellentmondást felszámolni, de az is fontos lenne, hogy a minőségi borok esetében létrejöjjön ez az európai védjegy. Cseszkova kolléganő következő. Köszönöm szépen. Én is köszönetet mondok az előadónak. Egyetértek, hogy a kivágási intézkedés a strukturális többlet felszámolására irányul, de mindig megvan a veszélye annak, hogy versenyképes, illetve már szerkezet, szerkezet átalakított szőlőket vágnak ki. Nagyon fontos, hogy hatékonyan használják fel az EU támogatásokat, a nagy kivágási ö, igény, illetve kereslet ö, alapján azt mondom, hogy valószínűleg kisebb támogatás fizetésével is elérhető lenne a területcsökkentés. Fontos, hogy megfelelő kutatási adatokkal támasszuk alá a reformot. A reform lehetővé tette a nem versenyképes gazdák számára, borászok számára, hogy elhagyják ezt a szektort. Fontosak azonban a kulturális örökség, a tagállamok kulturális öröksége szempontjából, hogy a hagyományos borászatok, pincék fennmaradjanak. Fontos, hogy ne csak Franciaország és Spanyolország hagyományos borászatai éjjék túl a reformot, a kis nemzeti jelentőségű pincészetek fennmaradása is létfontosságú. Például a cseh borászatban a minőséget ezek jelentik, de nem csak a cseh borászatban. Támogatni kell annak a felvetését, hogy a telepítési jogok újra megnyíljanak. A kis borászatok jól fejlődnek, és nem szabad megakadályozni a jövőbeli fejlődésüket. nem csak az európai bor exportját kell hangsúlyozni, hanem az EU-n belüli intézkedések is fontosak, hasznosak lehetnek az európai bor e, értékesítése e, szempontjából. a belső piaci helyzetük szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez egy néhány kérdés volt. Most a bizottságnak adok szót a Digi Agri idevágó osztályának vezetőjét kérem meg, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre. Sí, uh, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Figyelmesen hallgattam a számvevőszéket. és van egy alapvető nézeteltérésünk. A számbevőszék azt mondja, hogy egyre nő az egyensúly, az egyensúly hiánya a kereslet és a kínálat között. Mi jelenleg azt látjuk, hogy inkább az ellátással, a bor ellátással van a probléma. Tavaly ö, nem volt túl jó a szüret, sok szőlőültetvény egyszerűen Európában eltűnt és valóban csökkent a beültetett terület, és mivel a területenkénti hozam elég alacsony volt, jelenleg az Európai Unióban biztos, hogy idén is a külső piacokon visszaesik majd a szerepünk, mert nem tudunk elég bort a piacra juttatni. Úgyhogy itt nem értünk egyet a helyzet értékelésében. A borágazat, mint önök is tudják, egyrészt arról ismeretes, hogy csökken a kínálat, a termelés, ugyanakkor csökken a kereslet is Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban. Ami pedig a különböző párlási módszerek reformját illeti, regionális szinten sikerült az exportot növelni néhány év alatt a 15 millióról 23 millió liternyi exportra sikerült szert tenni a harmadik országok felé. Nem tudom, hogy ez a tendencia idén is meg lesz-e, hiszen nincsen elég bor arra, hogy az export részesedésünket növeljük. A számvevőszékkel tárgyaltunk erről, Aggájaink voltak pár hónappal ezelőtt az hiányjal kapcsolatban, mostanra már biztosak vagyunk abban, hogy nincsen ilyen egyensúlyhiány. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz majd olyan év a jövőben, amikor bizonyos tényezők konvergenciája miatt mondjuk nagyon magas lesz a hozam, és a valuta árfolyam, az euró árfolyama miatt ne lennének problémáink és egyensúly hiány. De az elmúlt négy évben, mióta a reformot alkalmazzuk, azt látjuk, hogy az európai borágazat versenyképességen, és ennek növelése volt a reform első számú célja, valóban javult tehát sikerült piaci intézkedéseket bevezetni, erre reagált a borágazat, és így az export is valóban beindult. Figyelmesen hallgattam a számvevőszék érvelését és az Európai Parlament előadóját. Mi nem látunk ellentétet vagy ellentmondást a kulcs intézkedések között, tehát a szőlőtetvények kivágása lehetővé tette a nem versenyképes bortermelők számára, hogy az ágazatból kilépjenek, és a borágazat szerkezet váltása között, amely lehetővé tette más nem versenyképes termelők számára, hogy versenyképessé váljanak. Ugyanazon régióban, Languedocban, castilla manche vagy Sziciliában vannak olyan bortermelők, amelyek kivágták a szőlültetvényt, és közben a szomszédos bortermelő pedig sokkal sikeresebben tárgyalt nemzetközi szinten, és Kínába vagy Amerikába exportál. Tehát ezen két intézkedés egymást kiegészítette, nem pedig egymással ellentétes volt. Általában az szerkezetváltással nem nőtt a hozam sőt, inkább csökkent, különösen Olaszországban, ahol a rendkívül nagy hozamú, de rossz minőségű szőlőültetvényeknél sikerült a minőségen javítani, és Spanyolországban is ez így van. A szerkezetváltással nem nőtt a hozam. Mi is történt? Az történt, hogy a szerkezetváltással párhuzamosan saját alapból a bortermelők például bevezették az öntözéses rendszert a szőlültetvényeiken. Így tehát jobb minőségű bort termeltek, amelyet a világpiacra magasabb áron tudtak eladni, mint még a korábbi időszakban. Ezért gondoljuk azt, hogy az intézkedési csomag és azoknak a keveréke rendkívül sikeres volt. Valóban lehetséges, hogy kevesebb támogatással is el lehetett volna érni a kivágási célokat. Talán a kivágási támogatás 10%-kal volt magasabb, mint a korábbi reform során, de elértük a kitűzött célokat. Tehát a 160 ezer hektárt sikerült valóban kivágni. Még valami, amit szeretnék pontosítani. A kivágási intézkedések átmeneti intézkedések. A reform három, első három évére vonatkozott. A reform alapvető célja az volt, hogy bizonyos gazdáknak segítsen, akik nem voltak versenyképesek. Így segítettünk nekik, hogy az ágazatból kilépjenek, még mielőtt a reform második szakaszát bevezettük volna, a strukturális reformokat. Ez indult be 2011-ben. Tehát most már a kivágást nem szubvencionáljuk ezért szeretném a cseh küldöttet megnyugtatni, hogy most már nem fogjuk a kivágást támogatni. Az új kapban nem javasoljuk, hogy ilyen kivágási támogatásokat vezessünk be. Del vino, quería aclarar ami a bor promócióját illeti. Jelenleg kétféleképpen lehet a borpromóciót támogatni. Egyrészt a harmadik országokban tesszük ezt lehetővé, és hát ezzel a céljainkat próbáljuk elérni. Ugyanakkor pedig rendkívül érdekes módon sikerül a második intézkedési fajtát is alkalmazni, ami az új piacokra való hozzáférést illeti. A mutatókból kiderül, hogy, a, hogy pozitív a helyzet, de vannak ö, tagállami borpromóciós intézkedések is. Például ami a mezőgazdasági termékek promóciós intézkedéseit illeti, ezek horizontális intézkedések minden termékre. Minden évben vannak olyan promóciós programok, amelyek kiemelik az európai borok minőségét. Tehát ez nem a bor MCO-hoz kapcsolódó program, hanem egy általános horizontális program, amelyből kiderül, hogy milyen rendkívül jó minőségű európai borok vannak és ennek segítségével az európai bortermelést tudjuk támogatni, és minden évben vannak ilyen jellegű programjaink. A vitában ezen kívül elhangzott az is, hogy a harmadik országoknak egyre nagyobb a szerepük. A harmadik országokból ö, valóban olcsó borokat lehet importálni. Sajnos, mivel a világon a bor, sajnos azt látjuk, hogy közben a legolcsóbb a spanyol bor. Gyakran hivatkozunk a harmadik országok bor ár szintjére, és valóban vannak olcsó borok harmadik országokból. Ugyanakkor a spanyol borok még mindig olcsóbbak. Vagy más országokból is vannak igen olcsó borok. És szinte minden EU-s tagállamban vannak olcsó borok, tehát inkább a minőséget kell megcélozni. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a bortermékek minőségén lehessen növelni, tehát ne a mennyiséggel, hanem a minőséggel foglalkozzunk. Nagyon fontos a harmadik országokkal való verseny és versenyképesség kérdése, hiszen a harmadik országokban nincsenek ilyen szőlőültetvényi jogok, és ezért például az Egyesült Királyság piacán már 50%-os a részesedésük ami az európai bor piac részesedését illeti, bizonyos EU tagállamokban rendkívül módon visszaesett ez annak ellenére, hogy az exportban sikerült növelni a részesedésünket, például az Egyesült Államok felé, Németország van kicsit más a helyzet, de valóban sokkal többet exportálunk Kína felé is, ahol rendkívüli módon felszökött az európai export aránya. Ami pedig az ültetési jogokat illeti, ez egy átmeneti politika részét, egy ideiglenes politika részét képezi. 99-ben a miniszterek tanácsa úgy döntött, hogy bevezeti ezt az intézkedést, és 2010-ben felszámolja. 2008-ban a reform idején úgy döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk e, ezen intézkedés érvényességét, tehát e, az intézkedés felszámolási idejét kitoltuk. Ez már elhangzott. Csolos biztos úr valóban márciusban jelezte, hogy foglalkozik a kérdéssel, és támogatta ezt a javaslatot. A magas szintű csoport háromszor találkozik, és azt gondolom, hogy a jelentésével november végére fog elkészülni. Az Európai Parlament megfigyelőként részt vesz ezen magas szintű csoport munkájában. Ez egy az esetleges szöldőültetési jogok liberalizációjának az esetleges hatását, mind a bor ágazatra, mind pedig a gazdákra vonatkozóan. Pár hónapon belül tehát a biztos úr ezen csoport munkáját is vetetni fogja. Most pedig szót adok még egyszer az előadónak, Ortiz asszony. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Világos, hogy a piac javult, ne legyünk pessimisták, de a klímatényezőt is figyelembe kell venni, ez egy átmeneti dolog, meglátjuk a jövőben, hogyan alakul ez majd, hogyan befolyásolja a termelést, erről nem tudok egyelőre mondani semmit. Úgy gondolom, hogy a tagállamok véleményét figyelembe kell venni, és természetesen az ágazat véleményét is kellően figyelembe kell venni. Ami a telepítési jogok liberalizálását illeti, ez a versenyhelyzetet rontaná még számos termelő esetében, és ártana a bor minőségének is. Ez nem egyértelmű, hogy ez az egyensúly létrejöttéhez hozzá tudna járulni. Köszönöm. Köszönöm. Számvevőszék, még egyszer? Kérem, hogy röviden, jó? Igen, az időszorításában vagyok. Ön, önre is vár a busz, csak nagyon röviden. Akkor vár a busz. Azért ez a szakbizottság sokkal fontosabb. Egy rövid megjegyzést a bizottság állásfoglalásához azt mondták, hogy nem nő az egyensúlytalanság, ezt azzal a példával támasztották alá, hogy az idő rossz volt az elmúlt két évben, az idő lehet jobb is, persze bízunk abban, hogy jobb is lesz az idő, és a probléma felmerül majd. Nem gondolom, hogy két évből itt le lehet vezetni azt, hogy megoldottuk a problémát. Az 58. pontban ezt ki is jelentjük, egyértelműen felszólítjuk a bizottságot, hogy hosszú távú intézkedés mixet hozzon létre értékeléssel együtt. A második pont a termelés növekedése, ami problémaként még fennáll számos országban. Aztán ez az első kép volt, aztán a 8-as, 9-es grafikonról is beszélni szeretnék. Itt a bizottság azt mondta, hogy a termelékenység nem növekszik a javítási intézkedések útján. A 8-as, 9-es grafikonon ez egyértelműen megmutatkozik, amit mondunk. 28. oldalon alap, a referencia területek és a struktúra váltott területek, aztán az utolsó rész, amiről beszélni szeretnék, a reklámozás, a promóció kérdése, ezt már vizsgáljuk, és a következő jelentésen már dolgozunk. Reméljük hamarabb megszületik majd, mint az enyém. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor ezt a pontot lezárhatom, és azt javaslom, hogy most megtartjuk a koordinátorok ülését, és hogyha fegyelmezettek vagyunk, akkor két perc alatt végzünk. Néhány pontunk van, csupán amiről holnapig kell dönteni. Aki nem koordinátor, azt, és egyébként a koordinátorok ülésén, egy zárt ülésen nincs helye, az kérem, hagyja el a termet hiszen meghallgatásokra teszünk javaslatot, illetve delegáció látogatásokra titkárság ezt már előkészítette egyébként, és a frakciókban ülő emberek is, hogyha egyetértünk ezzel, akkor mit tudunk tovább dolgozni.